Bonjour euh, tout le monde. Nous allons commencer notre... Euh, Üdvözlök mindenkit! A Fejlesztési Bizottság mai ülését most megkezdjük. Szavazás az első feladatunk. Mindenkit kérek, hogy készítse elő a szavazókártyáját, és először kipróbáljuk, hogy működnek a gépek. Úgyhogy megnyitom a szavazást. Voilà. Encore, euh... Igen, én vagyok az, aki még nem szavazott. Lezárom a szavazást. Szuper, működik. Megkezdjük a szavazást. Erasmus mindenkinek. 25-ös módosítandítvány mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 7-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Tízes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 12-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. egyes mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 33-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, nem, elutasítottuk, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 32-es módosító, részenkénti szavazás. Első rész, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. oral. Szóbeli módosító egyes, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 32-es módosító, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Aztán egyes módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 3-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 22-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. 24-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Most pedig az egész módosított véleményről szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk egyhangulag. Gratulálok a vélemény előadójának. A munkájához köszönjük a munkát. Deva úr jelentéséről fogunk most szavazni. Itt nincs módosító indítvány, úgyhogy szavazásra bocsátom a véleményt, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyhangulag elfogadtuk. Következő témánk Svensson úr jelentése, Svensson úr véleménye, az EU emberi jogi stratégiájának felülvizsgálata címmel egyes módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Hármas módosító oka fogyott. Hármas mellette, ellene tartózkodik, Elfogadtuk. Négyes módosító mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Egyes szóbeli módosító mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Hatos módosító mellette, ellene tartózkodik. Elutasítottuk. Hetes módosító mellette, ellene tartózkodik elutasítottuk. 8-as módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 9-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 10-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 12-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tizenötös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. A 20-as módosító második része mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Harmadik része mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 22-es mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 23-as mellette ellene tartózkodik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 egyforma volt a két oldalon. A szavazatok száma elutasítottuk 24-es mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 25-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. És most a módosított véleményről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyhangulag elfogadtuk a véleményt. Gratulálok az előadónak, Svensson úrnak. Neuser úr jelentéséről szavazunk most. Az AKC-EU közös parlamenti közgyűlés 2011 évi munkája a téma. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. A négyesre szeretnék majd mondani valamit. Egyes szóbeli módosító mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Négyes mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Ötös mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Hatos mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk hetes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas szóbeli módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes szóbeli. Elnök asszony, ezt nem tudom elfogadni, ezt elmagyaráztam hogy az AKC EU közgyűlés az ír szocialista miniszter vélemény alapján el kell, hogy utasítsam ezt. Quatre. Donc. Donc, amendement 8. 8-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tizenegyes mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 11-es elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kettő szavazat különbséggel elutasítottuk. 12-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk.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 ellene tartózkodik, elfogadtuk. A módosított jelentésről egyben szavazunk, megnyitom a szavazást. Egy szavazat hiányzik. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most az én jelentésemről szavazunk. A közegészségügy és élelmiszerbiztonsága téma. Egyes módosító mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas részenkénti szavazás első, szavazás, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük. Hetes módosító, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 8-as módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Vote elektronique est Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 10-es mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 16 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Szóbeli módosító. A kettes bekezdésre vonatkozó mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük szóbeli módosító, néppárti szóbeli módosító, a kettes bekezdésre vonatkozóan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as módosító mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 19-es részenkénti szavazás első rész mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk.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 ellene tartózkodik, elfogadtuk. 26-os részenkénti szavazás első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. És most szavazunk az így módosított véleményre. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk egyhangulag. Merci. Madame, On vote euh, Maintenant. Most pedig Meissner asszony jelentése következik. Az Európai Unió és Grönland közötti halászati egyezménnyel kapcsolatban nincsenek módosítások, úgyhogy most erről fogunk szavazni a teljes anyagról elektronikus formában. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. Három tartózkodással. Et voilà. Nous savons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 Chers collègues. Kedves kollégák! Olyan gyorsan le tudtuk zárni a szavazást, hogy időt nyertünk, és még nem érkeztek meg a szakértőink a meghallgatásra, úgyhogy felfüggesztem az ülést 15 percre. Tehát 9 óra 45 perckor fogjuk újra kezdeni a munkát.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

folytatjuk a munkánkat. Egy meghallgatás következik. A termőföld fenntartható biztonságának garantálása a fejlődő országokban. Katrin Gressz kollégánk szervezte a meghallgatást a kalózkodásról, úgyhogy most egy következő témával foglalkozunk, ami a fejlődő országokat érinti, a, ez pedig, ahogy mondtam, a termőföld biztonságának garantálása. Megnyitjuk a közmeghallgatást, hogyan lehet biztosítani, garantálni a termőföld fenntartható biztonságát a fejlődő országokban. A meghallgatás kollégáimmal együtt szerveztük, Strifler asszonyjal, Koszusznik úrral, és Mitchell Szeretnék már is köszönetet mondani nekik a munkájukért és az együttműködést, együttműködésért a meghallgatás szervezése során. Ők az egyes meghallgatási panelekben moderátorok lesznek. Meg fogjuk vizsgálni a fejlődő országokban a tulajdoni viszonyokat, ez az első témánk. Utána következik a magánszektor, illetve a lakossági igények témája. Ezután pedig a bizottsággal és a szakértőkkel arról fogunk beszélni, hogy hogyan lehet jobban összeilleszteni a tulajdonviszonyokat és a fenntartható talaj felhasználását, valamint hogyan tud az Európai Unió ehhez a célhoz hozzájárulni. A talaj megszerzés elleni harc, illetve a fenntartható talaj megmunkálás biztosítása nagyon fontos, hiszen figyelembe kell venni a, demokra- a demográfiai fejlődést, a fejlődő országok problémáit, illetve a termőföldek helyzetét. Nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk a fejlődő országokban egy jogi véleményt is meg fogunk hallgatni, hiszen nagyon fontos, hogy jogi szempontból is hogyan lehet a védelmet jobban biztosítani. Beszéléseink szerint 200 millió hektár föld nemzetközi befektetők kezébe került az utóbbi évtizedekben. 200 millió hektár egy évtized alatt. Nagyon sok gazda, főleg a kis gazdák elveszítették a földjüket, és így elveszítették az élelmiszer biztonságukat. Több mint kétharmad a területeknek üzemanyag, bioüzemanyag előállítására használ, használatos mostanában az Oxfam. Október 4-én kiadott egy jelentést és ez megállapítja, hogy a teljes termőföld nagy része a nemzetközi befektetők kezébe került, de ugyanakkor el tudná látni egy millió embernek az élelmiszer biztosítását lehetne ezzel garantálni. Egyébként Kambodzsában pedig 56-60 százalék között becsülik azt, hogy milyen arányban került magánkézbe a földterület. Libériában 2003-ban több mint 20 éves háború után a nemzeti földterületek 30 ának a tulajdona megváltozott, és csak 5 évre volt ehhez szükség. A földek megszerzése az mezőgazdasági alapanyagok megszerzése érdekében fölgyorsult, az élelmiszerárak 2008-as, 2009-es válsága fölgyorsította ezt a folyadalmat. Ez is megerősíti számomra, hogy nagyon fontos szabályokat hozni, de hát nagyon jól tudják, hogy ez abszolút sikertelen vállalkozás. Európában is, az Egyesült Államokban is. A termőföldek tulajdona tekintetében ösztönözni kell a fejlődő országokat, hogy kötelező szabályokat és átlátható folyamatokra vonatkozó szabályokat fogadjanak el. A, nem a saját modellünket kell exportálni úgy, ahogy van, hanem a jó gyakorlatokat kell ö, tudatosítani, és támogatni kell a fejlődő országokat ebben a témában. Az európai szakpolitikák ö, lényege, hogy nemzetközi szinten is próbálja ezeket a célokat elérni. Egyébként a Világbank felelősségét is hangsúlyozunk. Az Oxfam szerint 2008 óta 21 panaszt nyújtottak be, amelyek alapján a Világbank által finanszírozott projektek ellenében hatottak a helyi viszonyok megfelelő alakításának. Ez egy nagyon erős jelzés kell, hogy adjunk azért, hogy a földek megszerzésének a folyamatát le lehessen állítani. Remélem, hogy a meghallgatás biztosítani fogja számunkra, hogy jobban megismerjük az egyes talajföld tulajdonviszonyok következményeit, hogy milyen következményekkel járnak ezek a szegénység továbbterjedésére. A meghallgatás során szeretnénk kiemelni azt is, hogy nagyon fontosak a termőföldre vonatkozó reformok, átlátható jogalkotásra van szükség, és olyan jogalkotásra, amely tiszteletben tartja a lakosság alapjogait. Így lehet hozzájárulni gazdasági, szociális fejlődésükhöz és élelmiszerbiztonságuk garantálásához. Szakértői panelünkben jeles személyiségek fognak szerepelni, üdvözlöm a résztvevőket, részletesen be fogják mutatni kollégáink számára ezeket a témákat. Már át is adom a szót Michel Strifler asszonynak, ő a moderátora az első panelnek a meghallgatásunk során. Oui. Jó napot kívánok, mindenkit üdvözlök. Én is nagyon-nagyon örülök annak, és nagy megtiszteltetésnek tekintem, hogy itt lehetek önök között a mai napon egy ilyen fontos téma megtárgyalásával kapcsolatban. Ugye, mint tudjuk, a termőföld ügye rendkívül fontos, hiszen az embereknek a különböző természeti erőforrásokhoz való hozzájutás jogával foglalkozik. Ugyanakkor fontosak a politikai és gazdasági jellemzők is, hiszen a különböző szereplők között a föld felosztása továbbra is központi kérdés marad, főként a fejlesztési politika szempontjából. Éppen ezért Thijs Verman jelentése, amely a 2014 és, 2020 és 20 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési politikával foglalkozik, illetve a termőföld kérdésével, az Európai Unió és együttműködések kérdését taglalja ez a jelentés, hiszen nagyon sok olyan terület van a világon, amelyen a szociális konfliktusok tovább mélyültek a termőföld megosztásának kérdése miatt. Nagyon sok multinacionális vállalat bioüzemanyagot vagy nagy mennyiségű élelmiszert kíván előállítani Ázsiában, Afrikában és Dél-Amerikában. De ezzel fenyegetik a kis vállalkozókat, illetve a helyi a helyi emberek földhöz jutását. A déli féltekén nagyon fontos éppen ezért, hogy a termőföld kérdését rendezni tudjuk, és ezt úgy kell megtenni, hogy a szociális, politikai és intézményi helyzetet minden egyes ország tekintetében külön-külön megvizsgáljuk és figyelembe vegyük. Ezen kívül nagyon fontos az is, hogy Mindezt a különböző jogrendszerek figyelembevételével tegyük meg, és, mind, és egy fenntartható gazdasági fejlődés reményében. Nagyon fontos a termőföld fenntartható biztonságát biztosítani, garantálni, hiszen a termőföldhöz való jutás ezekben az országokban nagyon különböző. Van, ahol ez jogilag elfogadott módon van rendezve, máshol csak szájhagyomány útján. Egyes területeken akár még a kollektív föltulajdonlás is egy létező forma. Hárman fognak a panelben részt venni. Abdulai Arizu, aki az UNL-től érkezett hozzánk. Azután Amadou Kanuté és Abdullah Harisu urak, akik Afrikából érkeztek hozzánk, és rögtön meg is fogom nekik adni a szót. Legelőször is uh, Didier Nurissa úr kapja meg a szót 10 percre. Elnök asszony, kedves parlamenti képviselők, először is azt szerettem volna elmondani, hogy uh, nagyon nagy megtiszteltetést megvesszük azt, hogy uh, itt vagyunk, itt lehetünk az Európai Parlamentben, és hogy beszélhetünk a termőföld biztonságáról. Miért is érdekel bennünket ez a kérdés a fejlődő országok tekintetében? Hát főként azért, mert biztosítani a termőföldet Franciaországban, Európában vagy Afrikában, bárhol a világon kötelességünknek érezzük. Miért is alakítottuk ki a saját megközelítésünket? Azért, mert a tulajdonlás az európai országokban egy majdnem tökéletes biztonságot ad. Éppen ezért Európában teljesen biztonságos a termőföld tulajdonlási rendszer, hiszen pilléren alapszik ez a rendszer. Az első pillér lehetővé teszi azt, hogy pontosan be tudjuk határolni kataszter szempontból, akár légifelvételek vagy szatelites felvételek segítségével az adott földterületen. A második pillér az a jogi pillér, amely a termőföld és a személy között jön létre, ez az adásvételi szerződés, vagy a szolgalmi jog, és a harmadik pillér, az pedig a földhivatal, amelyben olyan információkat gyűjtünk össze, amelyek a föld tulajdonlására vonatkoznak. Ez egy nagyon jó rendszer, nagyon jól működik, azért is, mert három érdekessége van. Jogi szempontból biztonságos, tehát biztosítani lehet, vagy bizonyítani lehet azt, hogy melyik föld rész, vagy melyik föld darab kihez tartozik, kinek a tulajdona. Másodszorban a gazdasági fejlődésben részt vehet ez a föld terület, és a harmadik pedig a, az adó kérdése, hiszen ezekkel az adóknak a bevonás beszedésével lehet hozzájárulni ahhoz, hogy biztosítsuk a helyi önkormányzatok működését. Nos, mit is akarunk mi tenni ugyanezzel a rendszerrel a fejlődő országokban? Szeretnénk ott is megvalósítani ezt a három pilléren alapuló rendszert más országokban. Mondjuk egy fejlődő országban, hogyha valaki vásárol egy földterületet, vagy egy házat, egy ingatlant, akkor az egyáltalán nem biztos, hogy a földhivatalban regisztrálásra kerül. Bizonyos országokban, Togóban, Madagaszkárban, Tunéziában, Haitin például létezik földhivatal, de mégis nagyon, rend, nagyon messze van ez a rendszer egy biztonságos rendszertől. Miért is van ez így? Egyrészt azért, mert az afrikai kontinensen a földeknek csak 20%-át mérték fel, ami azt jelenti, hogy leginkább az informális szektorban történnek az adásvételi szerződések, tehát körülbelül 60%-a a jogvitáknak Afrikában földterületre vonatkozik. A második ok az az, hogy a formális szektorban, tehát a földhivatali rendszerben, amelyet egyébként a gyarmatosítók vezettek be, nem ö, találunk ö, naprakész adatokat, tehát a helyi valóságnak nem felelnek meg az ottani adatok. Akkor, amikor a földhivatali rendszert kitaláltuk, akkor nagyon könnyű volt akár 3000 hektárt birtokolni, de most mondjuk egy-egy hektár tartozik egy személyhez, vagy még akár annál kevesebb terület is, vagy kisebb terület. Aztán a gazdasági és szociális valóság is egészen máshogy néz ki, hiszen nagyon drága a föld, 300-500 euró között mozog a bérleti jog. 6 hónap és 6 év közötti időszakra lehet bérelni területet, ez nagyon bonyolultá teszi a helyzetet. Például Togóban kb. 25, 25 különböző jogi aktusra van szükség ahhoz, hogy a földhivatali szinten bejegyezése kerüljön egy mondjuk egy bérleti jog vagy egy vásárlási jog. Mindenki hallott már bizonyára azokról a csalásokról, amelyek a földhivatalok tekintetében valósultak meg. Nos, hát ugye akár a földhivatalokban is nem biztonságos, vagy nem garantálható módon jegyeztek be tulajdonjogokat. Például Madagaszkárban egy egyszerűsített rendszert kívántak bevezetni, és erre majd a kollégám Haris úr ki fog térni, hogy ez hogyan is működik. Azután nézzük meg a következményeket. Úgy tűnik, hogy az Európai Unió számára fontos lenne az, hogy a termőföldek biztonságát, a tulajdonjog biztonságát garantálja, hiszen ez a fejlesztési politikánk alapját képezheti. Öt oka van annak, hogy ezt a biztonságos rendszert megvalósítsuk, hiszen ennek gazdasági érdekei is ezt kívánják meg. Egyrészt ott, ahol a rendszer működőképes, ott sokkal kevesebb a háború. Másodszorban a nők jogaira térnék ki, hiszen nagyon sokszor a gazdasági a mezőgazdasági vállalkozásokat nők vezetik ezekben az országokban. Harmadsorban a legszegényebbek tudják bizonyítani azt, hogy rendelkeznek földterülettel a gazdagabb vagy nagyobb erővel szemben, akár nagy cégekkel szemben. Nos, egy földterület megvásárlásával kapcsolatban, vagy akár annak bérleti jogával, vagy haszonélvezeti jogával kapcsolatban az a legjobb, hogyha ezt papíron bizonyítani tudja a tulajdonos ugyanis nagyon sokszor külföldi vállalatok kihasználják ezt a zavaros helyzetet, amennyiben biztonságos lenne a termőföld tulajdonlási rendszer, akkor ez nem valósulhatna meg, és akkor a szerződések is sokkal rendezettebb formában valósulnának meg. És tulajdonképpen a földterületek eladását, vagy ezzel meg lehetne akadályozni vagy jó mederbe lehetne terelni. A lakhatáshoz való jog is egy rendkívül fontos problémát jelent, főként az afrikai kontinensen. Önök is tudják bizonyára, hogy Afrikában 1900-ban körülbelül 90 millióan éltek, 2050-ben kb. 2 milliárdan fognak élni Afrikában, ez pedig azt jelenti, hogy Afrika, amely 90%-ban rurális, tehát mezőgazdaságból élt, nagyon gyorsan egy iparosodott társadalommá fog válni, 60%-a vagy akár 70%-a is az embereknek városokban fog élni. Tehát ezért is nagyon fontos odafigyelni a földterületek biztosítására. Az Európai Unió mindenképpen hozzájárulhatna ahhoz, hogy egy földreformot hajtsanak végre Afrikában, különböző alap jogok figyelembevételével. Amint önök is tudják, a termőföld a szociális-gazdasági kérdés egyben, és jogi kérdés is. Itt nem csak jogászokra van természetesen szükség, hanem földmérőkre, antropológusokra és más mm, területen dolgozó szakemberek együttműködésével lehet csak a földreformot megvalósítani, hiszen azok a projektek, amelyek eddig egy-egy országban megvalósultak földreform szempontjából, azok mind széttöredezett rendszerben valósultak meg, és nem voltak elegendőek. Itt most egy sokkal nagyobb lélegzetvételű komoly projektre van szükség. A jegyzők és a szakemberek nagyon szívesen segítenek ennek a projektnek a kidolgozásában, és úgy gondoljuk, hogy jó lenne, hogyha az európai parlamenti képviselők ellátogathatnának például Madagaszkára, és megvizsgálnánk, megvizsgálnák, hogy ott a földhivatal hogyan is működik, és mennyire szükséges a fejlődő országokban a földreform végrehajtása. Köszönöm szépen. Pardon. <laughs> Donc, euh, merci beaucoup. Je... Köszönöm szépen. Most megadom a szót Nurissa úrnak. Ok, pardon, Monsieur Nula <laughs> Nurissa, vice-président du groupe de travail titrement à l'Union internationale du notariat latin. Oui, madame. C'est le contraire, il a, il a fini de parler. Là. Azt hiszem, hogy egy kis probléma volt itt a nevek felsorolásával. Az elnök elnézést kér. Köszönöm szépen, elnök asszony. Most én érkeztem kamerumból. Didier Nurissa és Éva Zsoli tulajdonképpen a problémát már lefestették. Mi is a probléma Afrikában? Tulajdonképpen a gyarmatosítás előtt a föld közös tulajdonban volt. Gyakorlatilag szentségként tisztelték, és az emberek úgy gondolták, hogy az istenektől kapták arra, hogy felhasználják, megműveljék, és abból megéljenek. Először az iszlám, és aztán a nyugati gyarmatosítók ezt a rendszert felborították. És helyette egy földhivatali rendszert kiállta, ki, ki a, a, akartak kialakítani. Tehát itt tulajdonképpen a modern jog, amely a gyarmatosításból fakad, illetve a hagyományos jog ütközik egymással. Ezért fontos az, hogy az etnológusok, néprajzkutatók, antropológusok azt szeretnék, hogyha a hagyományos jog érvényesülne. De ez sem valósulhat meg, ugyanis nagyon különbözőek most már a szokásjogok, tehát különböző törzsekben különbözőek a szokásjogok. Mit fogunk akkor alkalmazni? Milyen jogot? A pénz sajnos korrumpálta a korábbi rendszert. Régen ugyanis az adott szónak értéke volt, ma már ez nem létezik. Sajnos a törzsfőnökök sem tisztelik már ezt. Aztán itt van a férfi jogi társadalom a nőknek nincsen joga tulajdonolni Afrikában, legalábbis a hagyományos jog szerint, nos hát ez 2012-ben elfogadhatatlan. És aztán itt van a rendszer szájhagyomány útján terjedő jellege, amely szintén elfogadhatatlan a szokásjog szempontjából. Ezzel szemben áll a földhivatali rendszer, a tulajdonlapok rendszere, amely szintén megmutatta, hogy azért nem tökéletesen működik, és sajnos a legszegényebbek egyáltalán nem jutnak földhöz. Tulajdonképpen a bíróságok előtti jogviták 60-80%-a földvita. Kongóban ez egy nagyon nagy problémát jelent, ugyanis a háború alatt sokan elvándoroltak, és most, amikor visszajönnek, azt látják, hogy már mások használják az ő földjeiket. És a törzsfőnökök pedig nem ismerik el azt, hogy ezeknek az embereknek joga lenne a földhöz. Tehát pontosan 80%-a a földeknek egyáltalán nem rendelkezik tulajdon joggal, és ez nagyon nagy problémát jelent. És mi lesz azokkal a fiatalokkal, akik most születnek meg, akkor, hogyha a kínai, brazil nagy cégek tulajdonolják az összes földet? Mi lesz ezekkel a fiatalokkal? Miből fognak megélni? A két rendszer nem működőképes, ez már bebizonyult, nyosodott, és kiderült, hogy hatalmas konfliktusokat is okoz a földművelésből élők és az állattenyésztésből élők között, például elefántcsontparton tulajdonképpen a föltulajdonlásból pattant ki az egész konfliktus. Nos, éppen ezért mi jegyzők mit is szeretnénk elérni? Azt szeretnénk elérni, hogyha egy egyszerű és biztonságos tulajdoni laprendszert tudnánk kialakítani. Ugyanis most nagyon drága és hosszú a földhivatali rendszer, mi egy olcsóbb és gyors ö, rendszert szeretnénk kialakítani. De hogyan is lehet ezt megvalósítani? Hogyan lehet egy ilyen egyszerűsített föltulajdonolási rendszert kialakítani? Akár önkormányzati szinten. Először is úgy gondolom, hogy nem szabad az, hogy a föld továbbra is az állam tulajdonába legyen. Ez nagyon sok félreértéshez vezet. Éppen ezért Ugye most nagyon sokszor, aki éppen megműveli a földet, azt úgy veszik, mint hogyha ő lenne a tulajdonos. Pedig ez nem minden esetben van így. És ezért lenne fontos az, hogy önkormányzati helyi szinten valósuljon meg a földhivatal, a kadaszter. Ez egyébként Madagaszkárban már működik. Ez egy elég jól működő rendszer. Harmadsorban pedig fontos az, hogy modernizáljuk a földhivatal adminisztrációját. Ezt szatellit és légifelvételek részével, bevonásával lehetne megvalósítani. A Google például erre egy nagyon jó eszköz, de a földmérők erről hallani se akarnak. Persze megértem, hogy miért nem, mert ez ugye az ők is féltve őrzött kincsük, és ez ugye drága mulatság is, és nagyon nagy a korrupció. Pontosan ezért lenne az fontos, hogyha mondjuk egy nő vagy egy paraszt kérelmet nyújt be, akkor meg kellene azt vizsgálni, hogy valóban kié az a földterület, és ezt a önkormányzati helyi szinten lehetne megvalósítani, és így kellene feltérképezni először a földet. Tehát először az lenne a legelső lépés, hogy pontosan azonosítsuk, hogy melyik földterületről van szó, és azután lehetne egy tulajdonlapot kiadni. Ez 70 euróba kerül Madagaszkárba, ugyanakkor a gyarmati rendszerből örökölt rendszer 300 eurónál is drágább más országokban. Madagaszkárban 6 hónap a az új rendszerrel a tulajdonlap igénylési idő, máshol akár 6 év is lehet. Tehát innen látszik, hogy a madagaszkári rendszer jól működik, és az egész népesség számára lehetővé kell tenni azt, hogy hozzáférjenek ehhez a rendszerhez, és ezt egyébként a nagy afrikai városok, a megalopoliszok külterületein is meg lehetne valósítani. Sajnos mindig horizontálisan nőnek a városok, és nem pedig fölfelé növekednek, mint Európában. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Je vais passer la parole à monsieur Amadou Kanouté Manu Katuné, Kanuté úrnak adom meg a szót, ő a Szikodev Afrika igazgatója. Igen, kérem üljön ki ide a pódiumra. Alors, monsieur Canuté, vous avez la... Canuté úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Be, bevezetőként szeretném elmondani a Szikodev szervezetet, polgári, fogyasztói és fejlesztési nemzetközi szervezet ez. szenekában van a székhelyünk. a döntéshozók és a polgárok számára általános információt kívánunk adni arra vonatkozóan, hogy a fogyasztói döntéseknek milyen hatása lehet a környezetre, fejlődésre, a szegénység elleni harcra. A gyártási modelleknek milyen hatása lehet a kereskedelemre, fejlődésre, szegénység elleni harcra és hogy ennek megfelelően cselekedjünk, ez a célunk. A mi szerepünk az, hogy tájékoztatást adjunk, képezünk, fokozzuk a polgári, az állampolgári érdekeltséget, és befolyásoljuk a döntéshozókat. A termőföld tulajdoni helyzet Szenegában. Tíz év alatt 650 ezer hektárnyi területet 17 nemzeti és külföldi befektető kapott, megszerzett meg. 650 ezer hektár, ez a termőföld 17%-át képviseli az országunkban. Hogyha figyelembe veszük, hogy még milyen fenyegetettségnek vannak kitéve a termőföldek, erózió, áradás, ami a klímaváltozás miatt következik be, a sivatagosodás, a savasodás, az urbánus terjeszkedés, a demográfiai hatások, akkor ki kell, hogy mondjuk, hogy nem fenntartható az ilyenfajta termőföld kezelés. Nem fenntartható, mert szociális problémákhoz vezet, szociális romboláshoz vezet. Ez a modell a mi véleményünk szerint, a Szikodev szerint a szegénység forrása, a kirekesztettség forrása és a globális biztonság hiány forrása. Készítettünk egy tanulmányt 2010-ben, megosztanám önökkel ennek a tanulmánynak a következtetéseit. A lakosság, amelyet elvették a földjüket, élelmiszerbiztonsági, energia problémákkal küzd, a, nem jutnak hozzá a föld, az asszonyok az energiaforráshoz, a fához gyakorlatilag, és a biomassa 80%-át elveszítették. A természeti források nagy részét nem tudják most már felhasználni, nincs vetés forgol, ezért kampányt kell indítani arra vonatkozóan, hogy leállítsuk a földek megszerzését, és több szereplős konszultációt kell, hogy szervezünk azért, hogy megbeszéljük, hogy megtárgyaljuk, hogy hogyan lehet egy termőföld reformot bevezetni, ami egyetértésen alapul. De mindenek előtt olyan termőföld reformra van szükség, amely a országunk számára legkedvezőbb területkezelés biztosítja. Ez az elképzelés figyelembe kell, hogy vegye az öt alapfunkciót, a termőföld feladata az emberek élelmiszerre való ellátása, foglalkozás teremtés, nemzeti, a természeti erőforrások védelme, forrásbiztosítás az állam számára, és a befektetők számára is profit biztosítása. A mi véleményünk szerint nem megfelelő, hogyha az öt funkció közül valamelyiket előtérbe helyezzük a többivel szemben. Ezért kellene megszervezni ezt a konszultációt. Meg kellene vizsgálnunk, hogy az egyes, hogy valamelyik funkció kiemelése milyen hatással járna a négy többi funkcióra vonatkozóan. mi úgy tekintjük, hogy a Földnek többszörös funkciója van, és a jogalkotó nagyon bölcsen 64-ben új törvényeket vezetett be, és hangsúlyozta, hogy a földterület az egy társadalmi jószág, és mindenkihez tartozik, a nemzethez tartozik, és az állam csak a kezelője tehát az állam nem rendelkezhet szabadon a termőföldek fölött. Szenegában a következő elveken alapul a termőföldre vonatkozó törvénykezés. A földterület használatának ingyenessége, szigorú szabályozás arra vonatkozó, hogy milyen módon lehet felhasználni a földeket, illetve milyen feltétel lehet parlagon hagyni, és a helyi közösség kezeli a földeket, ezek az alapelvek. Az iránymutató törvények ezt célozták meg, és meghatározták ezek a törvények azt is, hogy termőföldreformra van szükség. 2006-ban történt ennek a bejelentése, megállapítása, viszont eredményt még nem látunk. Kihívás előtt állunk. Az első kihívás az, hogy az előző kormány 2000-től 2010-ig volt kormányon az előző kormány, nagy termőföld területek kisajátítását tette lehetővé. Liberalizálta a piacot és a földterületet. Ezért a gazdák egyre inkább kivannak téve az erős tőkének, és a befektetésnek. Aki a, most olyanokról beszélek, akik családi szinten művelik meg a földet. A második kihívás az, hogy a 2006-ban bejelentett reform bevezetése még mindig nem történt meg, de időközben mi is történik. Ahogy mondtam, 650 ezer hektárnyi területet eladtak, tehát az állami tulajdon 17%-át kisállították, és nemzetközi, illetve nemzeti vállalkozásoknak adták el. De ez a két kihívás teszi szükséges, hogy azonnal be kelljen vezetni ezeket a reformintézkedéseket, mert ha ez nem történik meg, akkor hiába vezetnénk be a reformszabályokat, visszanézünk, és nem lesz milyen föld, nem lesz termőföld a tulajdonunkban, amire vonatkozóan a reformszabályokat alkalmazni lehessen. A helyi közösségek, amelyek feladata a földterület kezelése, nem rendelkeznek ezzel a lehetőséggel, és sokszor elhangzik, hogy ki vannak szolgáltatva a politikai erőknek mindezek alapján mi azt mondjuk, hogy egy olyan modellre van szükségünk, amely az összes aspektus figyelembe veszi. A kihívás utolsó eleme mi is? Hatalmas nyomás alatt van az állam, nemzetközi szervezetek részéről, befektetők részéről, ezért milyen választási lehetőségünk van. Számunkra az elfogadható választási lehetőség, hogyha a családi gazdaságokat támogatjuk. Amikor a családi gazdákkal egyeztetünk, akkor látjuk, hogy ők megosztottak. Azt mondják, hogy igen, mi szeretnénk biztonságban tudni, szeretnénk tulajdonunkban tudni a földterületet, amelyet megdolgozunk. Viszont nincs a kezünkben olyan papír, ami bizonyítaná, hogy tényleg a miénk az a terület, amit megmunkálunk. Ezért szükségünk lenne egy olyan dokumentumra, ami ezt garantálja. De ugyanakkor ezzel együtt azt is mondják, hogy a problémánk az, hogy szegénységben élünk, amikor kapunk egy papírt, ami azt bizonyítja, hogy ez a földterület a miénk, és jelzálok hitelt vehetünk rá, akkor az a nagy probléma, hogy majd kénytelenek leszünk eladni a földterületet, azért, hogy a napi ellátásunkat biztosítani tudjuk, és ezzel még szegényebbé válunk. Tehát valahogy úgy kéne megoldani a földterület igazolását, hogy ezt a problémát is megoldjuk. Ezért én, mi azt mondjuk, hogy be kell vezetni azt, hogy az állami költségvetés 10%-át a mezőgazdaságra kell fordítani, és konkrétan a kis gazdák számára biztosítani kell az nevezett tulajdoni lapot. Így meg kell adni a lehetőséget a kisgazdák számára, hogy megmunkálhassák azt a földet, és ugyanakkor kiléphessenek ebből a szegénységi szintből. Tehát lenne egy dokumentumunk, amely azt mondja, hogy ez a földterület az övéké, és lehetőségük legyen arra is, hogy megmunkálják ezt a saját tulajdonú területet. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Most pedig kérdezem, hogy ki szeretne szót kapni. No. Monsieur Cortés? Cortés úr. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni, hogy itt vannak a jelentéstevők ebben a szakbizottságban. És nagyon érdekesek voltak ezek a gondolatok, amelyeket hallhattunk. Három kérdésem lenne alapvetően. Az első az az, hogy értem, hogy a élvezeti jog problémát jelent. Ugyanis az, hogy nem tiszta a rendszer, nem világos, hogy hogyan működik, és nem egészen értem azt sem, hogy hogyan használja az állam ezeket a földterületeket, Aztán lenne egy második kérdésem is. Ön arra utalt, hogy bizonyos, tagállam, bizonyos más országok is segítenek a privatizálás területén, de azt se szeretnénk, hogyha az Európai Unió mondjuk országokra nyomást gyakorolna olyan országokra, amelyek, tehát hogy olyan típusú nyomást gyakorolna, hogy privatizáció valósuljon meg ezekben az országokban. Ez nem lenne jó. Az Európai Unióban létezik egy olyan jogi személyiség, egy olyan jogi formula, amely lehetővé teszi azt, hogy 20-30 évig, ha valaki használ egy áll egy földterületet, akkor rászálljon a tulajdonjog. Nem tudom, hogy ez létezik-e az önök országaiban. Létezik-e ilyen jogi forma? Mert ez is egy érdekes gondolat lenne, hogy az, aki megműveli a földet nagyon sok éven keresztül, az válhasson a tulajdonossává. Köszönöm szépen. Másik kérdés következik. Köszönöm szépen. Két kérdésem lenne mind a három felszólalóhoz. Nagyon érdekesek voltak ezek a felszólalások. Az utolsó felszólalás kimondottan érdekes volt. Szenegált ismerem valamennyire. Ugye itt moratóriumot kívántak bevezetni a nagy, vállal, a nagy nemzetközi vállalatok földvásárlásával kapcsolatban. Mi a véleménye erről? Másodszorban pedig, miután a helyi gazdákat nem védi a jog, és ugyanakkor nagyon fontos lenne az, hogy a földhasználat, vagy akár a mm, földhivatali rendszer bevezetése megvalósuljon, a földhasználatot jobban szabályozzák. Az Európai Unió mindent megtesz, ami, amit tehet, de mit kérnek önök az Európai Uniótól? Miben segíthetünk? Köszönöm szépen. Kácsmarek úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a mostani érdekes prezentációt. Kamuté úrra szeretnék reagálni a 10%-ra, amire ő utalt. Tudom, hogy ez nem egy új rendszer, az Európai Unió, illetve az Afrikai Unió már évek óta felkérte az, Európa, az ö, afrikai kormányokat, hogy 10%-ot áldozzanak a mezőgazdaság kérdésére, de nem tudom, hogy ez mennyire valósult meg, hiszen az elmúlt években nem ez volt a tendencia, és nagyon sok országban továbbra is problémák vannak. És hogyan is lehetne a kis családi vállalkozásokat támogatni. Én olyan országból származom, amely mert nem olyan régen földhivatali reformot vagy földreformot hajtottak végre, mezőgazdasági reformmal kötve, és ez a földhivatalok reformjához is vezetett. A második világháború után került egyébként sor az első nagy földreformra hazámban, ezért nagyon érdekes az, hogy milyen politikai akarat húzódik meg a szándékok mögött, és mennyire támogatja mindez a politikai akarat az embereket, a, a földdel dolgozó embereket. A második kérdésem pedig a dokumentációra vonatkozik. Ugye nagyon sokat beszéltünk arról, hogy a földhivatali rendszer nagyon hiányos, és fontos lenne az, hogy azt az érzést keltsük, hogy a földhöz való jogot megvédhessük a külső betolakodókkal szemben. Lenne még egy kérdésem, talán az első résszel kapcsolatban, amelyre utalás történt. Itt egyfajta politikai akaratra van szükség ahhoz, hogy hatékony reformot hajtsanak végre, hiszen itt nem csak jogi kérdésekről van szó, a tulajdoni lapok modernizációja fontos, de még, talán még fontosabb a mögöttes politikai akarat hiánya vagy megléte. Elnök, talán most rátérnénk a válaszokra, mert úgy tűnik, hogy nincsen több kérdés. Ki akar először választ adni? Nurissa úr? Köszönöm szépen, elnök asszony. Berman úr kérdésével kapcsolatban, hogy a föl lehet-e függeszteni a termőföldek felvásárlását. Úgy gondolom, hogy gyakorlatilag kell hozzáállni ehhez a kérdéshez. Egy külföldi cég esetében sose tudjuk megakadályozni, hogy megszerezzenek földterületet valamely országban. Ezért az lenne a megoldás, hogy az államok és a cégek közötti szerződést lehessen szabályozni, ezeknek a szerződéseknek a feltételeit. Persze lehetne kérni, élhetnénk felhívással, hogy függesszék fel az ilyenfajta beszerzéseket, de ennek nem lesz hatása. Kásmerek úr kérdése a politikai szándékra vonatkozott mindenhol azt látjuk, hogy az országok részéről a politikai szándék hiányzik. Például elindítottunk egy nagy projektet a Haitin a termőföldreformra vonatkozóan ez egy nagyon szegény ország, és ugye a földrengés is sújtotta 2010. januárjában. Megkezdtük az együttműködést a termőföldszövetségekkel, nagyon jó munkát indítottunk be, de aztán egyszer csak leállt a munka, mert új miniszterelnököt választottak, és nem értett egyet a módszereinkkel, hat hónap, sőt egy évet elvesztegettünk, és ilyen problémákba ütközünk. A Togo a másik példánk, négy évvel ezelőtt vezettünk be, vagy indítottunk el egy projektet, folyamatosan lobbizunk a képviselőknél, a kormánynál, mert egy vállalásokkal fölmutató reformra van szükség, termőföldreformra, de nem sikerül megértetnünk a az országot vezető politikussal, politikusokkal, hogy a termőföld reformra mindenképpen szükség van az ország gazdasági érdekeit figyelembe tartva. Az utolsó megjegyzésem, és a kollégám majd kiegészíti a mondani valómat, mi tehet és mit tett eddig az Európai Unió. Nagyon sok országban próbáljuk megvetni a lábunkat, ahogy mondtam, Madagaszkár, Burkina Faso, Togo, Haiti, rendszeresen ellátogatunk ezekbe az országokba, illetve az Európai Unió helyi képviselővel rendelkezik, de általában az üzenet nem érkezik meg, pedig nagyon fontos az országok gazdasági fejlődése szempontjából a termőföld helyzet rendezése. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Rajszó Köszönöm, elnök asszony. A kérdés második felére vonatkozóan, Cortes úr kérdésére vonatkozva, ugye a eltulajdonlás kérdése. Mm, francia és angol száz területen létezik ez a fogalom, ez bizonyos afrikai országokban is, például Nigériában igen. Ez például, hogyha valaki házat kíván építeni, az 90 év. De hogyha kereskedelmi területet, kereskedelmi felhasználást kíván megvalósítani, akkor 40 év, tehát például mondjuk egy benzinkutat akar építeni. De a tulajdon az mindig az államé marad, tehát ez igazából egy bérleti jogra vonatkozik. Nagyon nagy korrupciós esetek voltak ezzel kapcsolatban. Hat hónapot kellett várni ahhoz, hogy meg lehessen újítani ezt a tulajdon vagy bérleti jogot, de könnyű volt elveszteni is a customary right, tehát egyfajta ilyen szokásjog alapján létezik ez az eltulajdonlási rendszer, de ugye ez 90 év. És csak a bérleti jogra vonatkozik. Aztán mi a probléma? A probléma a, a legelők kérdése, ezek csak 12 kilométerre vannak a, a városoktól. Éppen ezért ezek eltűnnek ezek a területek, és hatalmas problémát okoz mindez. Az angol száz rendszerre ráállt afrikai országokban. A francia rendszerben viszont csak a mezőgazdasági és ipari társadalmakra vonatkozó jogok léteznek, és ez nagyon is attól függ, hogy mekkora területről beszélünk. Ugye itt koncesziós jogokról is szó eshet, tehát ezt szerettem volna elmondani. Sajnos a kicsi, a kisvállalkozók esetében a frankofon rendszerre hagyatkozó afrikai országokban nem létezik eltulajdonlás. Aztán a második parlamenti képviselő a moratóriumra kérdezett rá. Most ezzel kapcsolatban ő azt a kérdést tette fel, hogy mit is tehet az Európai Unió, hogyan segíthet. Nos, hát szerintem ezt feltételé kell tenni a fejlesztési segélyek kiutalásánál. Nem csak az emberi jogi kérdéseket hanem ezt is egy feltételként kellene megszabni, tehát hogyha Európai Unió segélyt kíván felvenni az egyik ország, akkor ezt egy színekvanon feltételként fogalmazzuk meg, hiszen ez egy hatalmas problémát jelent ma az embereknek, ahogyan Kamutela úr rámutatott, tulajdonképpen minden problémának ez a forrása. Szenegálban, például Kamerunban és Togóban is létezik ez a fajta ilyen állami földtulajdon, de ezt ugyanakkor el sem ismerik. Mert hogyha mondjuk Kamer- Kamerunban ö, azt kell bizonyítani, hogyha valaki meg akarja művelni ezeket a földeket, hogy 1914 óta ott van. Ez ráadásul nagyon drága, ezt bizonyítani nagyon korrupt a rendszer, és emiatt ma tulajdonképpen 80%-a a földeknek nem, nem, nincsen tulajdona. Kinek van ma arra pénze, hogy majdnem 400 eurót ö, kiadjon a tulajdonlap beszerzésére, és ez ráadásul akár években is, évekbe is telhet. És ráadásul ez a feltétele annak, hogy mondjuk műtrágyát vásároljon, vagy vásároljon valamiféle mezőgazdasági gépet a vállalkozó, hogy bizonyítsa a tulajdonlappal a tulajdon létezését. Itt egyfajta politikai akaratra van szükség. Ma a frankofon parlamenti képviselőkkel dolgozunk együtt, az OIF, tehát a frankofónia nemzetközi, szerző, nemzetközi szervezetével is együttműködünk, a kotonúi egyezmény keretén belül egyfajta keretjogot szeretnénk létrehozni. 15 szakértő fog részt venni ebben a munkában, jogászok és szakértők, valamint az Afrikai Unióból érkező és és a nyugat, illetve közép-afrikai régiókból érkező jogászok is részt vesznek, majd lesznek persze európaiak, szociológusok, tehát ez egy informatikusokból, térképészekből álló csapat lesz az, aki majd kidolgozza a frankofon országokra vonatkozó jogszabályt. Lehet, hogy aztán később ezt más országok is átvehetik majd. Ezt mi nagyon szeretnénk, hogyha minél hamarabb ki lehetne terjeszteni, hiszen ma akár a cégjog is nagyon ö, ...16 országban létezik. Ebben a 16 országban fontos az, hogy a bíráskodás független legyen, de enélkül, tehát ez egy ilyen biztonságos jogi keret nélkül befektetők sem érkezhetnek hozzánk, mert csak így lehet Afrikában biztonságosan üzletelni. Tehát itt a parlamenti képviselők munkájára van szükség. Kácsmárek úrnak teljesen igaza van abban, hogy valós politikai akaratra van szükségenek a megvalósításához. És azt hiszem, hogy ha az Európai Unió egyfajta feltételességi klauzulát valósít meg az afrikai országokkal szembeni segélypolitikájában ebből a kérdésből, azzal tud segíteni. Mert így a parlamentek is inkább ösztönözve érzik majd magukat a helyzet megoldására. Nagyon örülünk annak, hogy az afrikai parlamentekben nagyon sok képviselő támogatja ezt a rendszert, de mégis ez nem jelent biztonságot arra, hogy valóban meg is fog valósulni. Tehát ebben kellene az Európai Unió segítsége. Euh, Tíz 10 másodperc, és más is átadom a szót. Arisz úr, egy megjegyzésem lenne. Kiváló volt a prezentációja, és mindhármunknak szeretnék köszönetet mondani a prezentációk minőségéért. De kérdések feltevése a fejlesztési támogatás tekintetében az nem igazán népszerű. Merci, Monsieur Berman. Je vais passer la... Berman úr, Kanotti úr, annak meg a szót. Köszönöm szépen, a felfüggesztés moratórium. A kérés alapján mi ezt a három évvel ezelőtt kértük úgy, ahogy most is kérjük. Mi mindenképpen támogatjuk ezt a moratóriumot. A következő feltétele. A moratórium azonnal bevezetésre kerül, kötelezni kell az államot, hogy termőföldreformot vezessen be, amelynek az alapja a megállapodás, konszenzuális reformról van szó. Az az öt funkció, amit bemutattam a földdel kapcsolatban, nem lehet azt, általánosságban azt mondani, hogy moratórium számunkra. A moratórium azt jelenti, hogy nem szabad kiadni a földeket, miközben a gazdákat ez hátrányosan érinti. Biztos be fog következni az a pillanat, amikor az emberek hajlatok lesznek leülni és megbeszélni a témákat. De hogyha ez akkor következik be, amikor a földek eh, tulajdon eh, már másé, akkor eh, már nem tudunk mit tenni. Ezért mondjuk mi azt, hogy moratórium azonnal, azért, hogy most minél előbb le tudjunk ülni, megállapodásra jussunk, és fölállítsuk az elképzelésünket nem a föld kiszervezéséről, hanem a termőföld kezeléséről, oly módon, ahogy azt mi akarjuk. 10% a takarmány céljára, 10% az élelmiszerellátásra, stb. Amikor megnézzük ezt az öt funkciót, amit bemutattam, ezeket végig kell néznünk, mindegyikhez egy bizonyos százalékos arányt kell rendelnünk, méghozzá egy megállapodás alapján. Ez a célja a moratóriumnak. Az Európai Unió elvárásai. Nagyon óvatosan szoktunk fogalmazni, amikor együttműködésről beszélünk, mindig megkérdezzük, hogy a partnernek mi a célja. Én inkább úgy szoktam fogalmazni, az Európai Unió az államok számára különféle megállapodási keretet biztosított. A Kotonú Egyezmény és más ilyen egyezmények. Ott elveket állítottak föl. Átláthatóság elve, az például egy olyan téma, amivel nagyon is egyetértünk az állam és a civil társadalom számára is ez fontos. Úgyhogy mi azt mondjuk, hogy a tárgyal, együttműködési tárgyalások során ki kell mondani, hogy milyen mechanizmusokkal lehet biztosítani az átláthatóságot, és hogyan lehet felügyelni ezt úgy, hogy az élelmiszerbiztonságot is garantáljuk, hiszen mi forrásokat biztosítunk, milyen eszközzel tudnak önök majd felügyelni azon, hogy a föld tulajdonlás rendszere megfeleljen az öt funkciónak, és ne, ne okozom még nagyobb szegénységet a gazdák számára. Ez az az elvi keret, amit önök adtak Európai Unió és az afrikai államok megalapodásában. Decentralizált együttműködésre is kell, hogy gondoljunk, hiszen önök föltehetnek kérdéseket, de a feltételek, és itt egyetértek a képviselő úrral, a megszabott feltételekre nagyon érzékenyek vagyunk. És miért a 10% miért nem valósult meg? Hát önök maguk megmondták, hogy mi ennek a válasza, politikai szándék hiánya. De ide kapcsolódik az is, hogy az a társadalmi erő, aminek támogatni kell az összes változást, ez a társadalmi erő még nem létezik és a civil társadalom kell, hogy képviselje ezt a társadalmi erőt, és kézbe kell, hogy vegye a kérdést. Ma a föld kiszervezés az a téma, amivel ki tudjuk alakítani ezt a társadalmi erőt. Konkrét fellépésekkel. Olyan országok, mint Szenegál esetében ma a kormány számára könnyebb a polgárokkal együtt, nem csak a városi polgárokkal, hanem a vidéki polgárokkal is együtt, akikről sokszor megfeledkeznek. Tehát ma egy kormányal együtt, egy vidéki közösség képviselőivel együtt talán könnyebb megállapodni a kiszervezés megállításáról. Úgyhogy ez a 10% még nem valós, de miért is? Mert nem volt politikai szándék, és nem volt mögötte társadalmi erő. Azok az országok, amelyek megvalósították a 10%-ot, ott is problémák merülnek föl a tényleges felhasználás területén. Az állami költségvetés 10%-áról beszélünk, de mi nem csak simán a 10%-ot akarjuk, hanem azt akarjuk, hogy ez a 10% valójában megerősítse a lakosságot, amelynek szüksége van erre a pénzre. Köszönöm szépen. Ezt a panelt most lezárjuk. Eduard Korsusznéknak adom meg a szót, ő vezeti le a második panelt. Köszönöm, Michel. The topic and language. Változtassuk meg a témát és a nyelvet is. A csak szavazókat képviselem, és talán azt kérdezik, hogy miért pont én vagyok az elnök ennek a panel vitának. Hát könnyű a választ erre megadni. Egy név, Dash Nivan, is, ismeri mindenki az ő nevét. Kitűnő kollégánkról van szó. És ő tényleg szakértője annak a kérdésnek, hogy milyen kapcsolatok lehetnek az EU és a fejlődő országok között de más elfoglaltságai vannak a brit konzervatív kongresszuson, ezért arra kért engem, hogy én vegyem át ezen a panel elnökletét. Amikor tanulmányoztam a vita kérdésköreit, akkor nagyon érdekesen találtam azt. A cseh köztársaságból érkeztem, és én megéltem az átmenetet a 90-es években, amikor magánosítottak, privatizáltak, ezért valóban megtiszteltetés számomra azt, hogy én lettek az elnök ennek a panelnek, amelynek a címe az, hogy a magánszektor szerepe a mezőgazdaságban, és illetve ennek hatása a népesség megélhetésére. Mindenképpen kíváncsi vagyok, hogy milyen legjobb gyakorlattal rendelkeznek a meghívott vendégeink, hogyan lehet hatékonyan megszervezni a mezőgazdaságot, hogyan lehet hatékony feltételeket teremteni a mezőgazdaság számára általánosságban. Tehát engedjék meg, hogy Clayton Sheffert bemutassam önöknek, a Globland Group igazgatóját, akinek meg is adom a szót. Köszönöm szépen, nagyon jó újra itt lenni, már harmadik alkalommal vagyok itt, és harmadik alkalommal beszélek erről a témáról. Egy kicsit frusztráló is, hiszen állandóan beszélünk erről a témáról, meghallgatjuk a fejlődő országban élőket, de maga a probléma az még mindig megmaradt. Senki nem foglalkozik a földröblások kérdésével, a szegénységgel, amit ez okoz. Az én szervezetem, a Globland Washingtoni szervezet már régóta foglalkozik a, az alacsony költségű föld tulajdonlapok kialakításával, a regisztrációs rendszerek kialakításával, akkor, hogyha az állam ezt nem teszi meg. Vannak olyan esetek, amikor a, az állam nem volt hajlandó erre, nem volt képes arra, hogy megtegye a szükséges reformokat, a magáncégek vagy a nemzetközi szerveznek hogyan tudnak fellépni ennek érdekében, hogy olyan normákat hozzanak létre, amelyek megvédik a tulajdonjogokat. Ez valóban a, az a kérdés, amelyel foglalkoztunk, foglalkozunk, és ez a célja a tevékenységünknek is. A jelenlegi tevékenységem Indiához kötődik, Afrikával is sokat foglalkoztam, és azt hiszem, hogy az előttem szólók már sokat beszéltek a helyzetről, a problémákról, de a problémák nagy része hasonló Indiában is, és Indiában százezer ember vonult Delhibe, hogy tiltakozzanak a bizonytalan földtulajdonjogot földarablás ellen. Az elmúlt évben olyan szervezetekkel tárgyaltunk, amelyek jelenleg megpróbálnak létrehozni karasztereket a falvak számára a 2005-ös jogszabály alapján Indiában, amely tulajdonképpen tulajdonjogot ad az olyan parcellák esetében, amelyeket az elmúlt öt évben folyamatosan megműveltek Indiában. A jogszabálynak vannak végrehajtási gondjai, de mégis ez egy fontos lehetőséget kínál azon 100 millió ember számára, akik eh, ebben a helyzetben vannak Indiában. Tehát több fronton próbálunk eh, fellépni azért, hogy a eh, törvények megvalósuljanak. Jelenleg projektekről tárgyalunk, a mezőgazdasági Nemzeti Bankkal annak érdekében, hogy szakért, szakértői segítséget, illetve mezőgazdasági segítséget lehessen nyújtani a kis gazdálkodók számára, azért, hogy sokkal versenyképesebbek lehessenek a nagyobb cégekkel szemben, amelyek sokkal jobban finanszírozottak és sokkal jobban felszereltek. Egyrészt azt láttuk a mezőgazdaságban, hogy nagy szereplők léptek be a piacra, a bioüzemanyagok szempontjából, bizonytalan téve a támogatásokat a földi országokban, és ez által már nem volt nyereséges ez a kis gazdálkodók számára. A városok más részről egyfajta hatással rendelkeztek a vidéki területekről a városokba áramlottak az emberek. A földművások nagyon nehéz helyzetbe kerültek, bizonytalan helyzetbe kerültek, és azt láthatjuk, hogy nagyon kevésség térnek vissza a hagyományos földművelési technikáikhoz, amelyekkel a saját megélhetésüket próbálták biztosítani. Ezek, a, ezek most már elérhetőek, és nincs igazából értelme annak, hogy a földművesek ezt megtermeljék maguknak. Ezen kívül a hagyományos mezőgazdaság, illetve a kereskedelmi mezőgazdaság között meg kell különböztetni, mert két külön dologról van szó. Nagyon sok tevékenység van, amely teljesen elszigetelt hagyományos mezőgazdasági termelést érinti, és vannak a nagy ipari termelés, és a kettő közötti területet egyfajta szövetkezeti formák foglalják el. Nagyon sok országban vannak olyan programok, amelyekkel a nagyobb farmokat próbálják támogatni. Nagyon sokfajta modell létezik, amely működhet, és amely jó hozammal járhat a részvevők számára. Nem szabad úgy gondolkodni, hogy alacsony termőképesség, földművelők, illetve modern termelés. Vannak olyan dolgok, amelyekkel nem rendelkeznek a kis termelők, amelyekkel a nagy termelők rendelkeznek. Például a hitelhez való hozzáférés. De a tulajdonjog biztosítása nagyon fontos mindenképpen a öntözőrendszerek, a termények tervezése szempontjába Valaki ezt nem teszi meg akkor, hogyha úgy gondolja, hogy a tulajdonjoga nem biztos vagy hogyha azt gondolhatja, hogy az elkövetkező évben ki lakoltatják arról a területről, vagy nem ismerik el a tulajdon jogát, tehát akkor nem, nem fog termelni hosszú távon, hanem csak rövid távon eredményes terményeket fog megtermelni. A nemzetközi piachoz való hozzáférés nagyon fontos ez is egy problémát jelenthet, de hogyha megvizsgáljuk a jelenlegi helyzetet, akkor egyértelmű, hogy a kis gazdálkodók nem tudnak fellépni, nem tudnak versenyezni a nagy gazdálkodásokkal szemben. Segítségre van szükségük a kereskedelmi gazdálkodókkal szemben. Megfelelő információkat kell nyújtani, magas szintű terményeket kell termelni, meg kell tanulniuk tárolni a terményeket. Sajnálatos módon nagy része a terményeknek elrohad, mielőtt még az, azokat árusíthatnák. Ezeknek a kisgazdálkodóknak hitelekre van szükségük, piac lehetőségekre kell őket informálni, hogyan tudnak részt venni a mezőgazdasági iparágban anélkül, hogy kizsákmányolnák őket. Hallottunk arról, hogy nagyon gyakran elzavarják az embereket a földterületükről azért, hogy nemzetközi befektetőknek adják ezt a földterületet, és ezek a fajta tranzakciók eléggé aggasztóak. Azt láthatjuk, hogy olyan emberek, akik nem rendelkeznek a föld tulajdonjogával, eladják azt harmadik személyeknek saját profitjuk nevelési szempontjából, és előzik azokat az embereket, akik már évtizedek óta ott ültek. Ezt mindenképpen fel kell derítenünk, és mindenképpen a nemzetközi közösség elé kell ezt vinni, hiszen ez elfogadhatatlan. Például El Salvadorban a kávétermeléssel változás történt a mezőgazdasági földek értékelésében, eltűntek a kisgazdálkodók, a, fél, a nagyobb földtulajdonosok jelentek meg, és ez a 80-as években polgárháborúhoz vezetett. Afrikában és máshol is a helyzet ugyancsak rossz irányba indulhat el, akkor, ha nem lépünk fel a lehető leghamarabb. A magánpiaci szereplők sokat tehetnek azért, hogy sikerüljön a mezőgazdasági rendszereket képíteni, illetve a, a jogot elősegíteni. Mi azt javasoltuk, hogy legyen egy nemzetközi szervezet, amely valóban megvizsgálhatja a helyzetet, nyomon követheti az egyéni igényeket, segíthet az információk cseréjében. Vannak olyan projektek, amelyek adatokat gyűjtenek azzal kapcsolatban, hogy milyen fajta tulajdonjogok jelentek meg és az információk gyakran nem kerül átadásra, pedig ezek léteznek, hogyha ezeket sikerül összegyűjteni és közreadni, akkor sokkal jobban tudnánk, hogy mit történik a világon, és sokkal jobban tudnánk a dokumentumokat nyomon követni a kis gazdálkodók esetében, akik például talán nem jelentkeznek a tulajdonjoggal, tehát mindenképpen megvizsgálnánk az, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy a kis gazdálkodók megvéd, megvédhessék magukat a, a, azzal szemben, hogy a tulajdonjogat elvegyék. Az USA-ban is van egy tulajdonlapi rendszer, amely egyfajta jogi védelmet nyújt akkor, hogyha egy kis gazdálkodót úgymond kisemméznek bizonyos államokban nem lehet bízni a földtulajdonrendszerben, a földhivatalokban. És úgy gondolom, hogy a nemzetközi közösségnek fel kell véden, lépnie annak érdekében, hogy meg lehessen védeni a legsérülékenyebb embereket, a legvételenebbeket, és hogy tényleg megtudjuk azt, amit, amiről beszélünk a földtulajdon kapcsán. Elnök, köszönöm szépen! A másik fontos vendégünk Ellen Antil, aki a szubszaharai afrikai programokkal foglalkozik. Je suis l'auteur. Köszönöm szépen. Készítettem egy tanulmányt, tavaly jelent meg Afrika és a termőföldek. Ez a mai témánk is. Először is szeretném a definíciót tisztázni, illetve hogy milyen már mérhető hatásai vannak a befektetéseknek. Szeretném felhívni a figyelmüket arra a tényre, hogy ahogy már el is hangzott, általában hosszú távú földbérletről van szó. Ez igazából a témánk részét képezi, hiszen amikor 200 millió hektáról beszélünk, aminek a tulajdona változott a 2000-es évek elejétől, ahogy Éva Zsoli elnök asszony is jelezte, ennek a földterületnek egy kisebbségét, kisebb részét külföldi befektetők vásárolták fel. Most nem erre fogok koncentrálni, de a befektetők nagy része valójában nemzeti vállalkozás. A prezentációm három részre oszlik. Az első két téma rövidebb lélegzetű, az első a definícióval, illetve a jelenség értékelésének a nehézségével fog foglalkozni. Ezt követi majd annak bemutatása, hogy kik is ezek a befektetők, és hány típusuk van. Ez érdekes, mert ezzel már foglalkoztunk már délelőtt. Végül pedig szeretném majd bemutatni kicsit részletesebben, hogy a befektetéseknek milyen hatásai vannak először is. A befektetés értékelése. A számokat nagyon nehéz meghatározni. 2008-tól kezdtünk odafigyelni erre a jelenségre, és Madagaszkár volt konkrétan az az ország, ahol erre felfigyeltük. Madagaszkáron láttuk, hogy 1,3 millió e, hektár tulajdona változott, ennek politikai hatásai is voltak, és az élelmiszerellátási problémák világítottak rá erre a jelenségre, ami egyébként a 2000-es évektől kezdve felgyorsuló tendenciát mutat. Azért akarom ezt hangsúlyozni, mert vannak olyan nem kormányszervezetek, más tanulmányok, ahogy eltérő számok jelennek meg. Ugyanakkor fontos, hogy ismerjük ezt a jelenséget, és struktúrált módon közelítsük meg a témát. Megbízható tanulmányokat kell alapul vennünk, Az ILC International Long Coalition egy olyan szervezet, amely megbízható tanulmányokat készít, jelentős munkát végeznek, és nem csak újságcikk stílusban beszél 50 ezer hektárról, stb. nagy mértékű felvásárlásokról, hanem struktúrálisan közelítik meg a kérdést. Egy példát is adnék erre. Az egyik kutató Nigériával kapcsolatban kettő, kettő évvel ezelőtt azt mondta, hogyha az utóbbi években beindított összes projektet figyelembe vesszük, nem Maliról van szó, akkor 650 ezer hektárról beszélhetünk. 2010-ben azt lehetett megállapítani, hogy igazából csak 45 ezer hektára vonatkozott ez a, illetve 45 ezer hektáron valósult meg a projekt. Tehát a bejelentett számokat nagyon fenntartással kell fogadnunk, mert sokszor eltérés van a tervek és a valóság között. A Világbank is készített egy kiváló tanulmányt 2010-ben. leltározza az összes befektetési tervet 2008 és 2009 között olyan befektetésekről van szó, amelyeket vagy akkor valósítottak meg, vagy akkor terveztek. 81 országokban 451 projektről volt tudomásuk, ez 46 millió hektára vonatkozott, ennek kétharmada Afrikára vonatkozott. A 30 százalék még folyamatban volt, és a terület 30%-át még nem művelték meg, aztán 18 százalék, tehát még mindig a 46 millióhoz képest mondjuk ezt, 18 százalék esetében állami tulajdonon volt szó, de még nem kezdték meg a megmunkálás, aztán 30% az fejlesztési első időszakban volt, és 22% a földterületeknek már meg volt művelve. 2011-ben az International Long Coalition készített egy újabb tanulmányt, 203 millió hektárnyi terület tulajdonváltásáról beszél 2000 és 2010 között, és megállapítja, hogy ez a 203 millió hektárnyi terület valójában csak 71 millió hektár, ahol tényleges megvalósult a tulajdonváltás, és 70%-án ennek a földnek növénytermesztés folytatnak, de 30%-án bányászat és egyéb tevékenységeket. Ennyit szerettem volna statisztikai adatok szempontjából elmondani. Az International Long Coalition azt jelzi, hogy az utóbbi években lelassult ez a folyamat, ugyanakkor a jelenség még mindig jelentős, és fönn fog maradni, hiszen a bioüzemanyag igény növekszik. És ma délelőtt is elhangzott, hogy a demográfiai növekedés is fontos, a városok terjeszkedése, fejlődő országokban és feltörekvő országokban már egy ö, középosztály is kezd kialakulni, ott viszont élelmiszer felhasználási váltás következik belőle, ugye nem ugyanazt eszi a középosztály, mint a szegények. Szeretném erre a jelenségre is felhívni a figyelmüket. Egyre inkább változatos, és egyre több húst tartalmaz a fogyasztás bár az agronomosok bizonyították, hogy az húsfogyasztás több helyet igényel, és több vizet igényel. Tehát növekszik a világ lakossága, urbanizálódik, fejlődik a középosztály, ez azt jelenti, hogy egyre több húst fognak fogyasztani, ez viszont e- több helyet igényel, mint a növénytermesztés. A befektetőkkel kapcsolatban lehet őket típusokba sorolni közvetlen külföldi szubszaharai befektetések, kik azok a társaságok, amelyek foglalkoznak először is. Olyan országokról van szó, amelyek hosszú távra akarják biztosítani az élelmiszerellátást. Szaudarábia, Kína, általában az öböl országok, Líbia. Ezeknek az országoknak az élelmiszerellátás delokalizációja, politikai célja. Olyan afrikai országokról van, van szó, ahol eleve alultáplált a lakosság nagy része, és így ugye támadni lehet ezt a fajta elképzelést, hiszen a befektető társaságok ugye a helyi lakosság hány trányára ö, valósítja meg ezeket a befektetéseket. Dél-Korea, Kína, Japán is ide tartozik. Ö, itt viszont a hüvelyesek, illetve általában a növények, a zöldségek ellátását akarják biztosítani, hiszen ez helyben egyre drágább. Afrikai országokba akarják delokalizálni az előállítást, hiszen ott olcsóbb az előállítás. Második fajta típusa a ilyen befektetőknek a bioüzemanyag vállalkozások. Nagyon erősen jelen vannak ebben a jelenségben az ilyenfajta befektetők. mezőgazdasági befektetésnél, amikor az élelmiszer probléma megoldását lát, látjuk ebben a, ezekben a befektetésekben, akkor láthatjuk, hogy itt bioüzemanyag célú termelésről is szó van, ami viszont csökkenti az élelmiszerbiztonságot. A következő típus a nyugdíjalapok. A nyugdíjalapok nyugdíjalapokon keresztül kiközvetített befektetések. Ez egyszerűen leírható ez a típus, ugye növekszik a lakosság, hosszú távon biztos, hogy az élelmiszerárak növekedni fognak, úgyhogy érdemes befektetni ilyenfajta cégekbe, ez a nyugdíj alapoknak a megközelítése, és ez plusz igényt generál. És vannak még um, olyan szereplők is, akikről sokszor megfelelkezünk, az afrikai országok. Maguk az afrikai országok, amelyek közvetlen külföldi befektetéseket valósítanak meg Miért is? Mert növekszik a GDP-jük, így remélik, hogy egy sor problémát így meg tudnak oldani, kereskedelmi egyenleget akarják így javítani. Az afrikai államok, ugye körülbelül 20 ilyen államról van szó, amelyek ilyen befektetéseket fogadnak, nagy az igény az ilyenfajta befektetésre. Itt viszont adódömping, szociális dömpingről is szó van, hiszen a befektetés alanyai igyekeznek kielégíteni a befektetők igényeit. Szabad földeket kívánnak biztosítani a számukra. Így az afrikai államok is részesei ennek a dinamikus jelenségnek. És még van egy utolsó befektetői típus, nemzetközi intézményekről van szó, a Világbankról is beszéltünk már, hiszen a közvetlen külföldi befektetést jónak tartják, hiszen úgy gondolják, hogy jó, hogyha közvetlen külföldi befektetést kapnak ezek az afrikai szegény országok. A hatásokról beszélve, ezen a területen Muszáj megvizsgálnunk a részleteket, hiszen a részletekben rejlik az ördög. Két vélemény ütközik. A közvetlen külföldi befektetések természetüknél fogva negatívak, rosszak, az új gyarmatosítás eszközei. Viszont van egy másik vélemény, amely szerint természetüknél fogva jók ezek a befektetések, foglalkoztatást biztosítanak, kedvező hatásai lesznek a mezőgazdaságra, az infrastruktúra fejlesztésre. Meg kell találnunk gyakorlatilag a két extrém vélemény között a tényleges képet. Véleményem szerint fontos, hogy az országok hogyan tudják fogadni, hogyan tudják keretbe helyezni és kezelni az ilyenfajta befektetéseket. Ez az igazi kérdés. Készült egy tanulmány, Lorenzo Cotula a kutatás vezetője, International Institute of Environment and Development, és a FAO közösen készített 2009-ben egy tanulmányt. Nyolc afrikai országot vontak be a kutatásba, tanulmányozták a helyzetet. A következtetés pessimista volt Először is nehéz a szerződéses lehetőségekhez hozzáférni. Aztán sokszor meglepetéssel látták, hogy a 10 vagy 100 ezer hektáros, több évtizedes hosszú távú bérlet lehetőségét kínálták a befektetők számára. Amikor a szerződések mértékéről van szó, akkor ugye fontos megnézni a részletkérdéseket bizonyos országokban. A befektetési területe föl se volt még mérve a helyi földhívjata részéről. A szerződéskötés előfeltételét, vagyis a területek feltéképezését, tulajdonképpen viszonylag a rendezését sem végezte még el a fogadó állam. Aztán egy nagyon fontos szempontot is megállapított ez a kutatás. A tárgyalási folyamatok az államok és a befektető cégek között, és ez már el is hangzott, gyakran az afrikai állam részéről koncentrált, sokszor az elnök vezeti, például Etiópiában a, ezeket a tárgyalásokat, és sokszor maga a miniszter csodálkozik a leginkább, hogy milyen feltételek elé állítják. Úgyhogy az állam szolgálatában, az állam kezei között vannak ezek a tárgyalások, elnöki szinten hozzák a döntéseket, és ez problémás. a gazdasági hátrányt okoznak ezek a szerződések az országok számára, hiszen sokszor kötelező ígéretek szerepelnek a szerződésekben infrastruktúra építésre vonatkozóan, a helyi gazdák képzésére vonatkozóan, viszont számok valójában nem szerepelnek a szerződésekben, és ezek inkább nyilatkozat jellegűek, nem kötelező vállalások és a befektetők részéről nincsenek kötelező vállalások ezekben a szerződésekben. Végül elmondanám, hogy az egyes tanulmányok és egyre komolyabb tanulmányok következtetései azt mutatják, hogy egyre sok az áldozata ezeknek a befektetéseknek. Háromfajta áldozatról beszélhetünk kis szegény vidéki gazdák. Sokszor ez nemzeti kisebbséget is jelent, hiszen távol állnak a központi hatalomtól. Második áldozati kategória maguk a gazdák, illetve az állattenyésztők, és egyre korlátozottabb a földterület használati jogok, nincsenek tisztázva a tulajdonjogok. Harmadik áldozatípus, az nők, sok afrikai országban, egyébként nálunk is ugye sokszor háztartásban dolgoznak a, az asszonyok, és ők művelik meg a területet, a földterületeket. Nagyon fontos az ő kategóriájuk is. Utolsó megjegyzés, utolsó téma, amit szeretnék hangsúlyozni. Ezekben a szerződésekben a legjobb esetben megpróbálják pontosítani a tulajdonviszonyokat, de a vízről nem igazán hangzik el semmi, és nem szerepel semmi ezekben a szerződésekben, hiszen a vízforrásokhoz való hozzáférés nagyon fontos egy mondjuk indiai vagy másik befektető vállalkozás Etiópiában egy száraz területen mondjuk virágot kívánnak termeszteni, de ne, hogyha nem férnek hozzá a vízhez, a, nincs biztosítva a víz, akkor nem tudják megművelni a területet. Ezeknek a területeknek Hogyha a víz hozzáférés biztosítják, akkor viszont ez plusz kárt okoz. Tehát, és ez közvetlenül hat a helyi gazdák tevékenységére is. Amikor ilyenfajta befektetésekkel foglalkozunk, akkor a, persze foglalkozni kell a földdel, a földtulajdon kérdéssel, a megműveléssel, de gondolnunk kell a vízhez való hozzáférésre is. Összefoglalásként négy pontot említenék. Az afrikai gazdák és állatenyésztők, és az el is hangzott, biztonságot igényelnek, a termőföld biztonságot viszont a, egyrészt a tulajdonlap megszerzés egyszerűsítése biztosítja, de ugyanakkor mindezt jó érzékkel és megfelelő módon racionálisan kell megvalósítani a gazdák maguk nem képesek befektetésre, hogyha nem biztosak abban, hogy a saját tulajdonokban áll a föld. Egy ö, ö, afrikai gazdálkodó a tulajdonviszonyok szerint is reagál a helyzetekre. Hogyha tudja, hogy nem tarthatja meg a földet, akkor miért hajtana végre befektetést? Hogyha 20 évre kapja meg valaki a területet, akkor egy erős ázat fog építeni, de ha bizonytalan a tulajdonban, akkor nem. A második megjegyzésem a gazdák, de főleg a kisgazdák támogatásra szorulnak. És itt viszont az afrikai országok mezőgazdasági politikájára gondolok. Jó minőségű vetőmagra van szükségük a megfelelő időpontban, az állam kell, hogy megszervezze a magánszektor számára is például a betakarítást. Sokszor van termesztés, de aztán mondjuk 15 nap vagy egy hónap késéssel szervezik meg a betakarítást, és a tönkre megy a termés közben. Az agrárpolitika azt jelenti, hogy a államoknak jelentősebb befektetést kell megvalósítaniuk ebben a szektorban. szektorban. És végül a kis gazdáknak biztosítani kell a hitelhez való hozzáférést. Ha ez nem valósul meg, ugye itt a kis rendezetlen tulajdonú területekről van szó, hogyha nem végeznek befektetést, akkor sokszor más tevékenységgel is elkezdenek foglalkozni, kereskedelemmel, kisipari tevékenységgel, és így hátrányt szenved a föld megmunkálása. Az utóbbi 30 évben a szubszarhai területeken megállapítható, hogy a az afrikai gazdák, ha lehet, növelni akarják a jövedelmüket, és ennek az egyik lehetősége a diversifikálás. Az utolsó megjegyzésem a hagyomány, hagyományok kérdése. Harris is mondta, hogy sokszor már a modern világnak nem felelnek meg a hagyományos jogi feltételek. A száheli területen például, amit jobban ismerek, tudom, hogy vannak olyan társaságok, illetve a társadalmok és közösségek, ahol hagyományosan például csak a nemesek kezében van a föld, és a volt szolgák, rabszolgák számára még nem biztosított, hogy saját tulajdonhoz jussanak. Nagyon fontos lenne ezt a kérdést is rendezni. Végül pedig volt egy kérdés, amiről már szó volt ma délelőtt, hogy a kőolaj, gyémánt, egyéb politikai szerepét is figyelembe kell venni, hiszen az afrikai országok válsága, illetve a háborúban élő országok esetében is mindig nagyon fontos a termőföld kérdése. Elefántcsontpartról beszéltünk, de több példát is fel lehetne sorolni. Köszönöm szépen a figyelmet. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Nos, hát akkor úgy látszik, hogy 5-6-7 percünk van a kérdésekre a parlamenti képviselőknek. Vannak kérdések? Ricardo, Filip, Hát igen. Igen. Nos, nekem inkább egy kis gondolatmenetem lenne. Nem annyira kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban. Azt hiszem, ahogyan már ezt a kollégák is elmondták, itt egyfajta politikai felelősségtudat hiányzik. Nagyon nehéz megoldást találni, de mégis valamikor meg kell találni, meg el kell kezdeni legalább a probléma felgönyörítését. Azt hiszem, hogy 10-15 évvel ezelőtte, évvel ezelőtt, hogyha elkezdtünk volna odafigyelni ezekre a kérdésekre, akkor már valahol tartanánk, de jobb később, mint soha. Mert bizony, nagyon kevés ember kezébe öm, koncentrálódnak a föld tulajdonok, és öm, ugye ez élelmiszerválsághoz is vezethet nagyon sok esetben. Tehát próbáljunk meg valamint elkezdeni, nagyon sok megoldás kínálkozik, nehéz, világos, egyértelmű megoldásokat gyakorolni, hiszen itt fejlesztéspolitikai szempontból kell megközelítenünk ezt a kérdést, nagyon sok javaslat van, és ugyanakkor különböző a helyzet az egyes afrikai országok esetében. És az is igaz, hogy a megoldás kulcsa nem feltétlenül a mi kezünkben van, hanem inkább a helyi szinten az afrikai országok kell, hogy megoldják ezt a problémát, mi inkább csak segítséget kell, hogy nyújtsunk próbáljuk meg legalább napirendre tűzni ezt a kérdést, legalább az aggodalmaink első szintjére felvinni ezt a kérdéskört, és mind a hányszor lehetőségünk nyílik ország, afrikai országokkal együttműködni, akkor térjünk ki erre a témára, és az Európai Parlament is aktiválhat olyan mechanizmusokat, amelyek rámutatnak arra, hogy igenis, és aggodalmaink központjában áll ez a kérdés. Na ugye ott vannak azok a gazdák, akiknek nincsen semmiféle joga. Ez egyre nagyobb problémát fog jelenteni a jövőben, és hatalmas földterületekre vonatkozik, hiszen különböző afrikai országokban nagy multinacionális cégek szerzik meg a földeket. De ez nem csak Afrikára jellemző, hanem Indiára, vagy akár Dél-Amerikára is. Például Indiában öt éven keresztül hogyha valaki megművel egy földet, akkor jogot szerez annak a megművelésére. Azt hiszem, hogy ez, e- ez az afrikai országok szempontjából is egyfajta megoldást kínálhatna, és úgy, ahogyan Antil úr, vagy Nurisat úr munkatársaival működve, azért lehet megoldásokat kínálni. a jövőben még sokkal több problémánk lesz, hogyha most nem dolgozunk ki megoldásokat, és nekünk, parlamenti képviselőknek is meg kell mozdulnunk, európai parlamenti szinten kell fellépnünk, és át kell adni ezeket az aggodalmakat, meg kell osztani ezeket a problémákat a bizottság gal, illetve a biztosokkal tolmácsolnunk kell az ő irányukba is a megoldási javaslatokat. Itt le is zárnám. Nem akarok szkeptikus hangokat megütni, de ugyanakkor optimista sem akarok lenni, inkább legyünk realisták, úgy, ahogyan ebben a szakbizottságban mindig is tettük. Ugye itt a probléma mindig is a politikai akaratból származik, és ez a politikai akarat hiánya pedig megint csak más kérdésekre vezethető vissza, ahol, amire már utaltak önök is, korrupció, és a különböző országokban lévő különböző helyzetek. Tehát nekünk, európai parlamentként ezek ellen az alap vagy gyökér problémák ellen kell felvennünk a harcot. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez inkább egy megjegyzés volt, nem annyira kérdés, de talán mégiscsak a szakértőink választ akarnak adni de már csak két percünk van a harmadik ö, időszakig. Filip kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Deva kollégával beszéltem ma már, beszéltünk ma már Deva kollégáról, és ő is többször arról beszélt, hogy nem csak a a csökkentéséről kell beszélnünk, hanem a vagyon növeléséről. Sokat beszéltünk erről, és legelőször, amikor erről a témáról beszéltünk, Helen Visszotto úr indoklása volt ennek a mm, hátterében, annak érdekében, hogy kiálljunk a tulajdonjog mellett, és ezáltal is növelni lehessen a jólétet. Gyakran láthattuk a tanulmányokban, hogy gyakran nem vonják le ezt a következtetést. Gyakran a kis gazdálkodók nem tudják ennek előnyét élvezni. lehet -e közvetlenül felállítani egyfajta kapcsolatot itt a tulajdonjog és a föld között? Köszönöm szépen, be kell tartanunk a felszólalás időt, mindenki egy-egy percet kap. Rendben. Úgy gondolom, hogy valóban helyes az, hogy el kell gondolkodnunk eh, azon, hogy a kis gazdálkodástól elinduljunk a nagyobb gazdálkodás felé, a nemzeti piacok felé, és az embereknek megadjuk a lehetőséget arra, hogy jólétben élhessenek. Ezzel ellentétes álláspont a megfelelő föld gazdálkodás politika, tehát valakinél van egy föld, akkor az megfelelően legyen a tulajdonjog szempontjából biztosítva. Ez az egyetlen megoldási módszer hogyha csak gondolkodás nélkül odaadjuk ezeket a jogokat, akkor ez nem megfelelő eljárás lenne. A kérdés az az, hogy ki evezi a hasznát ezeknek a föld tranzakcióknak. Valószínűleg magas szintű hivatalnokok bankszámlájára vándorol a pénz, nem pedig a kis birtokosok kompenzálására használják ezt fel. Ez nagyon nehéz probléma ezt megoldani. Nem is igazán tudom, hogy hogyan lehet nyomást gyakorolni ezekre a hivatalnokokra, hogy felelősségteljesen lépjenek fel. Euh, Igen, hát röviden, két gondolat. amelyek ezekre a elhangzott dolgokra jelentenek reflexiót. Ugye nagyon sokszor olyan külföldi befektetések is léteznek, amelyeknek pozitív a hatása a mezőgazdaságra, azért ezeket se felejtsük el. Ezek általában nem olyan hatalmas méretű beruházások, de azért vannak ilyen példák. Olyan cégekre gondolok, például Kenyában, akik virágokat termesztenek, és a saját térségükben igenis, és javították a helyi lakosság életfeltételeit, és nem csak maguk termelnek, hanem a helyi gazdák segítségével teszik ezt meg. És ez igenis és hozzájárul ahhoz, hogy kis méretű fejlesztési célokat valósítsunk meg. Tehát nem minden nemzetközi befektetés negatív, mm, inkább ezek kisebb, néhány száz vagy maximum ezer hektáros beruházásokat jelentenek, de ezek pozitív hatással is lehetnek. Ami Szenegált, illetve a Mm, Szerengáli mezőgazdasági minisztériumot illeti. Nos, ezzel kapcsolatban egy tanulmányt végeztem néhány évvel ezelőtt, találkoztam helyi szakértőkkel, illetve mezőgazdasági szakértőkkel is, és két dolgot jegyeztek meg a szenegáli mezőgazdasági minisztériummal kapcsolatban. Tulajdonképpen ez a minisztérium olyan politikák áldozatává vált, amelyek kötelező tehát büdzsépolitikák áldozatává vált, nemzetközi ö, szervezetek áldozatává, mint amilyen az IMF, vagy pedig ö, a Világbank. Például a 90-es években bérstopp alakult ki, és ennek az lett a célja, hogy tulajdonképpen most Szenegál még mindig fizet, és nem csak Szenegál van ebben a helyzetben, és az a helyzet alakult ki, hogy vannak emberek a minisztériumon belül, akik nagyon jól kerestek, azután egy hatalmas szakadék volt, nem vettek fel új embereket, és csak mostanában történtek új felvételek, tehát akár 15-20 éven keresztül is leálltak az új emberek felvételével, és ráadásul bérstopp is alakult ki, de ezt a példát más képen is ragozhatnánk még. Ezek az emberek nagyon sokszor elmentek nem kormányzati szervezetekhez dolgozni, mert ott egyszerűen a megélhetésük biztosított volt. Tehát volt egyfajta sok, amely nagyon kemény, megszorító politikákból származott, és megakadályozták ezek a megszorító intézkedések azt, hogy az állam saj, beavatkozzon a gazdasági folyamatokba befektetőként. Igazából még attól is féltek ebben az időszakban, Szenegálban például, hogy egyáltalán tudták-e, hogy mi történik a szenegáli területeken mezőgazdasági szempontból. Tehát itt egy újjáépítő munkára van szükség, természetesen ez a tagállamokból is kell, hogy jöjjön, mert nem lehet kívülről rákényszeríteni egy társadalomfejlesztési politikát ezekre az országokra. És a gazdaságpolitikának ilyen hatása lesz majd a mezőgazdasági politikára is. Köszönöm. Most pedig Dublinba fogunk utazni és át is adom a szót neki. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Üdvözlök mindenkit! Nem szeretném megismételni a már elhangzottakat, csak szeretnék néhány pontot felvetni. Először is a néppárt nevében szeretném elmondani azt, hogy a tulajdonjog prioritás és a tulajdon lehetővé teszi az emberek számára azt, hogy jobban tudjanak hitelt kapni, és ezért nagyon fontos a joga gazdasági növekedés szempontjából, és egy olyan jogi rendszerre van szükség, ami megvédi a tulajdonjogokat. Nem csak gazdálkodásról, gazd, föltulajdonról beszélek a tulajdonlás kapcsán, hiszen az ilyenfajta tulajdonjog megváltoztatja az emberek magukhoz való viszonyát, és sokan félnek attól, hogy ez megváltoztatja a szavazási ö, hozzáállást. Ez igazából érdeket ad az embereknek ö, arra, hogy aktiváljanak. Hadd mondjam el, hogy ezek nem csak egyéni jogok, hanem ezek társadalmi jogok is, és alapjait képezik a gazdasági előrelépésnek. A világban kiadta 2010-ben a tanulmányát a tulajdonjog, illetve a gazdasági növekedés szempontjából, illetve a fejlődő országban a szegénység csökkentéséről, és három következményre mutattak rá, amelyek a elismert tulajdonjog kapcsán, tehát hogy valakinek tulajdonjoga van, akkor sokkal több időt, energiát szán a termelésre, ezen kívül hogyha földtulajdonjoga van valakinek, akkor abba, azzal le lehet csökkenteni a szegénységet is, és segíthet abban, hogy szociális változás, gazdasági változás történjen a közösségekben is. és a tulajdonjog ahhoz is vezet, hogy sokkal többet költenek, különösképpen a lányok tanítatására. A probléma az az, hogy túlságosan sok prioritás van a fejlődő világban, és így már semmi sem igazi prioritás. Nem szabad állandóan ezt napirenden tartani, ezzel valami tényleg változtatni kell most már. Szeretnék néhány szót szólni Írországról és hazámról is. A világháború után a gyermekhalandóság 45 per ezer volt, lehet, hogy hasonló volt a helyzet más országban és akkoriban. Most már nálunk a legalacsonyabb a gyermekhalandóság az egész világon. A Földországban 68 ezerből ez az adat. A kommunikáció által a magatartásformák megváltoztatásával ezt meg lehet változtatni, viszont tanulhatunk abból is, amit a fejlődő országban értünk el a tulajdon jog kapcsán. Azt is mondhatják, hogy az európaiak ezt nem értik, de másképp is lehet ezt nézni. Ahol a tulajdonjog nagy változást ért el, például nálunk Írországban, amiért amiért változások történtek, az a tulajdonjogból fakadt nálunk a gazdálkodás, a földművelés nagyon fontos volt, főként a brit arisztokraták kezében volt a föld, és kis gazdálkodások is létrejöttek, megkapták a tulajdonjogot az emberek, és az emberek elkezdték használni ezeket a területeket arra, hogy gazdaságilag előnyös legyen az, egyfajta tőkeállomás indult meg, beindult az ipar is Észak-Írországban, beindult a, a, a különböző iparágak, például a hajó, illetve a repülőgép építés, aztán Dél-Írországban továbbra is a mezőgazdaság maradt fontos. Az emberek ott maradtak, ez volt az ő érdekük, és más lett a viszonyuk ahhoz, hiszen az ő földterületökké vált ez már. 26 évvel ezelőtt parlamenti képviselő voltam Írországban, és akkor is volt egy olyan bizottság, amely a földdel foglalkozott, és megfelelő árakon biztosította ezeket a földtulajdonokat a különböző emberek számára. Tehát van tapasztalatunk ezzel Európában, és ez nagy mértékben megváltoztatta például Írországot is, nem csak azáltal, hogy az eu csatlakoztunk, de a tulajdonjog nagy mértékben megváltoztatta az országot. Még azelőtt, hogy Touchdown beszélt volna hasonló témákról, például házakat adtunk el, embereknek most már volt saját tulajdonjuk. Nem változtatta meg az emberek szavazási szokásait sem, de, de nem hiszem, hogy a fejlődő országban élő emberek mások lennének, mint az európaiak. Úgy gondolom, hogy ugyanazon lehetőséget kell megkapniuk. És úgy gondolom, hogy a világbanknak igaza van abban, hogy három változás történhet egy, azzal, hogyha a tulajdonjogot kapnak az emberek. Utolsó ö, sorban pedig túlságosan sok akadályt állítottunk fel. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió a műhagyat alkalmaztak akkor, amikor Sri Lankába embereket elődözték a ö, földről, és ö, a műholdas képek segítségével lehetett azonosítani, hogy kinek a földjéről van szó. A műholdas fotókkal lehetett azt látni, hogy a területeket használják-e vagy nem. Tehát nem kell túl uh, bonyolítani ezt, meg vannak a modern lehetőségek arra, hogy ezt megoldhassuk. Vannak lehetőségek arra, hogy ezt meg lehessen oldani. És lehet, hogy nem kell azokat a lassú folyamatokat alkalmazni, amit a múltban, amelyekkel megállapították a jogos tulajdonjogot. Hogyha egy kis földről van szó, egy, házról, vagy bármiről van szó, én úgy gondolom, hogy ez az embereknek valóban ösztönzést ad arra, hogy felelősséget vállaljanak magukért, és ez persze nem fogja megszüntetni azt, hogy az államok elnőriznek akarják az embereket, hát ez mindig így történik. Én kereszténydemokrata vagyok, nem vagyok konzervatív, nem vagyok szocialista, én középen vagyok valahol. Szerintem az embereknek maguknak kell dönteniük, és az embereknek lehetővé kell tenni azt, hogy meghozhassák a döntéseiket. Nem pedig az államoknak kell ellenőrizniük, meghozniuk a döntésüket. Az embereknek kell meghozni a döntésüket maguk számára. Tehát örülök annak, hogy foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Mindenképpen foglalkozni kell továbbra is ezzel a kérdéssel, mert ahogy a Világbank is leírta azt, valóban ez lehetőséget teremthet a igazi változásokra harmadik, negyedik alkalommal beszélünk már erről. Nagyon sok dolgom van nekem, és az Econ szakbizottságban is voltam, visszajöttem ide, mert szerintem tényleg nagyon fontos ez a téma. Bernard Raynek örömmel adod meg a szót ezek után. Köszönöm szépen, elnök úr! az EFKO főigazgatóságán dolgozom. Filip Devna úrral tudok leginkább egyetérteni, hiszen ő foglalkozott legrészletesebben a termőföld tulajdon kérdéseivel. A harmadik panel tekintetében egy rövid prezentációt szeretnék bemutatni. Ez összefoglalja, hogy az eh, DEFCO főigazgatóság milyen lépéseket tett már a termőföld eh, kérdésében. Azt követően egy nemzetközi kitekintést fogok eh, bemutatni, hiszen eléggé dinamikus és proaktív módon alakulnak most a dolgok a termőföld tekintetében. 2004-ben az Európai Unió iránymutatásokat fogadott el a termőföld kérdésében. felhívta a figyelmet a közigazgatási reformok támogatásának fontosságára, az agrárminisztériumok e tekintetű támogatására, termőföld tulajdon garantálásának a fontosságára, szabályok fontosságára és azok betartásának a fontosságára, valamint arra, hogy új mechanizmusokat kell kialakítani. Köszönöm a technikai segítséget. 2011-ben felülvizsgáltuk a DEFCO portfólióját a termőfő tekintetében, és felismertük, hogy az utóbbi öt évben, tehát 2005-2011 között jelentős projekt közvetlenül vagy közvetetten foglalkozott a termőfölddel, és 37 országot érintették ezek a projektek. Ez egy jelentős portfólió számos szereplőt vont be ez, ezek a projektek. Nem csak jogalkotási, szabályalkotási kérdésekről van szó, hanem a termőföld és a természeti források kezelése, az erdőről van itt konkrétan szó, ami sokszor nehezebb, mint a termőföldek kezelése, és a helyi hatóságok szerepét is fölmértük a decentralizálási folyamatokban, valamint Fontos a civil társadalom szerepe is, termőföld kérdésekre vonatkozó helyi viták szervezésében, közvetítésben, a konfliktus megoldásban, emberi jogi kérdésekben. Az a nagy változás, ami a nemzetközi körökben bekövetkezett a termőfölddel kapcsolatban az utóbbi évben, ez kapcsolódik, hogy a FAO önkéntes iránymutatásokat állított fel a termőföldre, halászatra és az erdőgazdálkodásra vonatkozóan több évtizedes munkát követően 2009-ben gyorsultak fel az események a FAO-ban akkor, amikor felismertük, hogy hogyan kapcsolódik a termőföld kérdése az élelmiszerbiztonság témájához, és egy élelmiszerbiztonsági bizottságot állított fel a FAO 2011-ben. Egy Európai Uniós finanszírozás lehetővé tette három tárgyalási ciklus megszervezését, egyébként a bizottság teljes joggal részt vett ezeken a tárgyalásokon, és egy dokumentumot állítottunk össze az Élelmiszerbiztonsági Bizottság számára 2011-ben, illetve a bizottság készítette ezt a dokumentumot. Ezek önkéntes iránymutatásokat tartalmazó kiadványok, és ez egy fontos lépés a nemzetközi közösség számára a termőföldkezelés témájában. Mi is a tartalma ezeknek az iránymutatásoknak? Egy sor elvet találunk itt, aztán itt szerepel a termőföldjog elismerésének a joga, aztán az igazságszolgáltatáshoz való jog, a konfliktus megoldás fontossága, a korrupció felszámolása, és a termőföldek kapcsolatos kockázatok csökkentésének a célja. Továbbá a kiadvány foglalkozott azzal is, hogy jogilag el kell ismerni a termőföld jogot. vagyis ugye legelőjog, halászati jog, erdőjog, sokféle jog szerepel itt, ami lehet, hogy a hagyományos módon van szabályozva az egyes országokban, de lehet, hogy már modern módon, és ezt tiszteletben kell tartani. És természetesen a termőföld piac területén bekövetkezett változásokkal is foglalkoztunk, valamint a közigazgatással, hogy az egyes államok hogyan szervezik termőföld tulajdonváltást. Adózás szempontjából is például ez nagyon fontos kérdés sok országban. Fontos, hogy önkéntesek ezek az iránymutatások és nem akarnak a meglévő szerződések, törvények helyébe lépni. A céljuk az, hogy támogassák azokat az országokat, amelyek előre akarnak lépni a termőföld kérdés reformja területén, és jó gyakorlatokat is tartalmaz ez a kiadvány. Ezek az önkéntes iránymutatások tükrözik, hogy egy bizonyos paradigma jelensége állunk szembe a termőföld területén. Növekszik az igény, a kínálat, a kereslet növekszik, a kínálat viszont állandó. Ezért jelentős verseny alakult ki. A termékekért folyik a verseny, de a természeti forrásokért is, amelyek kapcsolódnak ez a kérdéshez. Egy fontos változás, hogy konszenzus született arra vonatkozóan, hogy a termőföld kezelési rendszert, mechanizmus kell javítani, modernizálni a helyi szereplőkkel együtt, figyelembe véve a helyi viszonyokat. Egy másik fontos aspektusa ezeknek az iránymutatásoknak, hogy támogatni kell a felelős gyakorlatokat a nemzetközi közösség részéről, és ezek az elvek szerepelnek az irányelvek között. A FAO az iránymutatások elfogadását követően cselekvési tervet állított össze. Ennek célja a termőfölddel kapcsolatos gazdálkodási kérdések javítása. A helyi országok szintjén, egyeztetési platformok alapján, a civil társadalom bevonásával, az összes szereplő bevonásával, oly módon, hogy az állam és a tulajdonos közötti viszonyokat rendezzék. Ugye a helyi viszonyok eltérnek az egyes országokban. Támogatni kívánjuk az országokat, a prioritási listát állítsanak föl a előrelépés tekintetében. Ugye itt hosszú távon kell gondolkozni, és nem csak a rövid távú érdekeket kell kiszolgálni. Regionális kérdések is fölmerülnek, például az Afrikai Unióval történik egy, folyik egy ilyenfajta munka, és vannak világszintű kezdeményezések is. A FAO ezekben mind részt kíván venni az iránymutatások megvalósításának a támogatása céljából Egy másik érdekes kezdeményezés, amire szeretném felhívni a figyelmüket, hogy egy nemzetközi termőföld koalíció alakult ki, egy sor nemzetközi szereplővel, donorországokkal, nemzetközi szervezetekkel, Rómában a FIDA szervezi ezt a koalíciót. Ez már gyakorlatilag 5 éve folyamatosan működik, és foglalkozik egy sor jelenséggel, amely kapcsolódik a termőföld kérdéshez. Egy a, publikus adatbázis dolgoztak ki, állítottak fel, amely az interneten keresztül elérhető, és ez a nagy termőföld átalakulásokra vonatkozó adatbázis. Ez egy világszinten elismert megbízható referencia adatbázis. És egy jelentés is rendelkezésre áll. Ez egy olyan dokumentum, amely bemutatja a tranzakciókat, és ez is fontos része az adatbázisnak. Ez a térkép, világtérkép, amit most láthatnak, mutatja be, hogy 83 ezer hektárról van itt szó, ahol nemzetközi adásvétel van folyamatban. Ez a koalíció felállított egy obszervatóriumot is, bizonyos országokban azért, hogy pontosabb és részletesebb adatokat tudjanak benyújtani a tulajdonos változásról, tulajdonváltozásról, és az előbb említett romai székhelyű szervezetnek adják át ezeket az adatokat. Az előző előadó említette is, hogy mennyire nehéz hiteles információkhoz hozzájutni a szerződésekre vonatkozóan. Térjünk át Afrikára, hiszen rendkívül aktuális a termőföld kérdése az afrikai országokban. Az Afrikai Uniónak van egy jelentős kezdeményezése, amelyet az Európai Bizottság támogatott. 2006-ban indult ez a kezdeményezés, Land Policy Initiative a címe, és a kezdeményezés keretei között kidolgoztak egy keretet, arra vonatkozóan, hogyan lehet az afrikai országokat támogatni. Az Afrikai Unió dolgozta ki ezeket a szempontokat. A mezőgazdasági állattenyésztési erőgazdálkodási miniszterek elfogadtak 2009-ben ezt a tervet, vagyis egyetértésükről biztosították a terv végrehajtóit. Ennek a célja, hogy a termőföld gazdálkodási gyakorlat fejlődjön az afrikai országokban. És ahogy mondtam, a bizottság, Európai Bizottság támogatja ezt a kezdeményezést több olyan kezdeményezés van kialakítás alatt, amelyeket a következő időszakban támogatni fog a bizottság. Nemzetközi Termőföld Koalícióról beszéltem. Stratégiai munkatervet készítenek most a következő öt évre vonatkozóan, és természetesen ezt támogatni fogjuk. A g 8 a legutóbbi ülésén az élelmiszerbiztonságra vonatkozóan döntéseket hoztak, ezek egyike, hogy az élelmiszerbiztonság garantálásához a termőföld kérdést rendezni kell. Pontos lépéseket fogunk meghatározni, olyan lépéseket, amelyek megfelelnek a G8-ak döntésének. A FAO természetesen támogatni fogjuk, hogy végrehajtsa az önkéntes iránymutatások végrehajtásának nyomon követését. A FAO az iránymutatások támogatása területén értékeléseket fog végezni, ismeretterjesztéssel fog foglalkozni, partnerségi kapcsolatokat fog kialakítani, fölméri az egyes országok kapacitásait, és a jó gyakorlatokat fogja terjeszteni általánosságban. Végül megemlíteném, hogy az Európai Unió a termőföldkérdésben együtt dolgozik több szervezetével, házon belül, illetve házon kívül is. A bizottság elnökséglésével működik egy bizottság, három éve rendszeresen találkozik ez a bizottság, ez a szakbizottság, ami a termőföld kérdésekkel foglalkozik konkrétan, és közösen próbálnak felállítani a bizottságban ülő képviselők konkrét intézkedéseket, olyan országokat kívánnak támogatni, amelyek hajlandók innovatív változásokra, olyan afrikai országokat kívánnak támogatni. Természetesen európai intézmények és európai tagállamok támogatásával történik mindez. A termőföld kérdésre rávetült a fény az utóbbi években az élelmiszerbiztonsági problémák miatt de nem csak emiatt, hanem a konfliktusok miatt is, hiszen a konfliktusok mögött sokszor termőföld kérdések állnak. És a fejlődés szempontjából is nagyon fontos természetesen a termőföld kérdése. A termőföld kérdés rendezésének a kezelése nagyon fontos téma, hogy a problémákat meg tudjuk oldani. A bizottság támogatja a fölállított iránymutatásokat, és a FAO-val közösen fog dolgozni ezen a témán. Ugyanakkor el kell azt is ismerni, hogy nagyon eltérő a termőföld politika az egyes afrikai országokban, ezt el kell ismernünk, el kell fogadnunk, és fontos, hogy mindig az egyes országok helyi valóságához igazodjon a támogatásunk is, és a tagállamok és a bizottság közti együttműködés is nagyon fontos, hiszen fontos, hogy megfelelő hatást tudjunk elérni a termőföld témában ezekben az afrikai országokban. Köszönöm a figyelmet. Thank you. Okay, thank you very much. Köszönöm szépen. Kollégák, esetleg kommentárok, kérdések, Charles? Oui. Euh, merci, Köszönöm szépen. Egy kérdésem lenne a legutolsó felszólalóhoz. Arról van szó, hogy milyen ellenállást tapasztalnak a partnerországoknál. Nagyon jó, hogy vannak obszervatóriumok, fontos látni azt, hogy hogyan változnak a tulajdonviszonyok, hogyan változnak a vetésforgók, de mégiscsak a partnerek szerepére lennék kíváncsi, hiszen az ő feladatuk az, hogy a kormányzást megvalósítsák, és fontos az is, hogy biztosítsák, hogy mezőgazdasági felhasználást biztosítsanak a földterületeknek. Tehát lehet, hogy akkor nincs is szükségük másokra? Mégiscsak. Hogyan lehetne feloldani ezeket az ellenállásokat, ottól egyáltalán léteznek, és hogy mi az önök véleménye, vagy az ön véleménye azzal kapcsolatban, hogy melyek azok a legne, legnagyobb nehézségek, amelyekbe a munka folyamán ütköznek? Ricardo? Ez nem kérdés, ez inkább csak egy megjegyzés lenne. Arra gondolok, hogy a bizottságot ösztönözni kellene, hogy dolgozzon ezen a szügyön. Nem csak, itt a bizot, nem csak a parlamentnek ennek, ezt a szakbizottságát kell bevonni a munkába, hanem a bizottságot, az Európai Bizottságnak is mélyítenie kell ezt a munkát, hiszen ez egy nagyon fontos, prioritásképező téma, ahogyan Charles is rámutatott, tudnunk kell azt, hogy mik a problémák, mik az alapproblémák. A parlament részéről, a bizottság részéről tisztában kell lennünk ezekkel a problémás pontokkal. Köszönöm, bizottság! Je, euh, az első kérdéssel kapcsolatban, hogy mik a nehézségek az olyan országokkal való együttműködésben, az mindig a helyzettől függ, különböző helyzetek adódnak ugyanis. Vannak olyan országok, ahol nagyon nehéz a munkánk, és nagyon nagy az ellenállás, a földkérdéssel kapcsolatban. Ilyenkor általában a civil társadalommal próbálunk együttműködni. a nagy földterületek felvásárlásával szemben, és a különböző partnerek, akár az ILC vagy mások, megpróbálják elérni azt, hogy, a tagá- hogy ezek az államok is részt vegyenek a munkában, és a megközelítésnek az alapját egy több spektrumú platform kell, hogy alakítsa, tehát nem csak a termelők, hanem a civil társadalom és a minisztériumok. Még én is hozzá szeretnék szólni, hogyha megengedik. Azt hiszem, hogy itt két szemszöget kell megvizsgálnunk az intézmények szempontjából azokban az országokban, ahol nehézségeket tapasztalunk. Most valóban egyrészt fontos az, hogy egyfajta belső ellenállást, nyomásgyakorlást támogassunk, aztán a politikai párbeszéd fenntartása igen fontos a földterületek tulajdonlásával kapcsolatban, és rájöttünk arra is, hogy a politikai párbeszéd szempontjából nagyon keveset tárgyalunk ezekről a kérdésekről. Persze vannak jó példák bizonyos országokkal kapcsolatban, de nem mindenhol. Ez a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatainak prioritását kellene képezze. Korábban az egyik jelentéstevő világosan megmondta, hogy amikor találkozókat szerveznek az afrikai latin-amerikai országok beli nagykövetségekkel, őket ez nem érdekli. Pedig az lenne az érdekes, hogyha inkább a fejlesztési együttműködés terén találnánk olyan partnereket, akik ö, megértő füleket ö, jelentenének számunkra. Válasz. Igen, ez jó ötlet. Köszönjünk. Esetleg még Charles? Azért mégiscsak érdekelne engem, hogy milyen konkrét eredményt könyvelhetünk el. Egyre több koalíció van, aki érdekel ez a téma, de mégiscsak mostanáig milyen konkrét eredményt értünk el. Euh, euh, Madagaszkárban például egy tulajdonlapi rendszert támogattunk, körülbelül 12 millió euróval támogattuk ennek a rendszernek a kialakítását. Ez nagyon jól működött annak érdekében, hogy a kis termelők egy olyan igazolást kapjanak, amelyel megjelenhettek egy banknál, hogy hiteleket kapjanak. Ezt helyi önkormányzatok adták ki ezt az igazolványt, vagy igazolást, és nagyon jól működött. Tehát azért vannak jó példák, vannak. Nem tudok most itt egy teljesen kimerítő listát adni ezekről, de jó néhány ilyen van. Van 93 projektünk, és a jelentésből is kitűnik az, hogy hol értünk el nagy sikereket. Köszönjük szépen, kollégák, nagyon szépen köszönjük, és egyébként ez a mai mm, délelőttünk lezárását is jelenti. Köszönöm szépen mindazoknak, akik itt voltak, köszönjük a tolmácsok munkáját is és három órakor fogjuk folytatni a munkánkat, az AFED szakbizottsággal együtt a Szaharov díj átadásával kapcsolatban, de nem ebben a teremben találkozunk, hanem a 6Q2-es teremben. Tehát kérem, hogy erre figyeljenek oda, és köszönjük szépen!